Meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen, ich würde vorschlagen... Tisztelt kollégák! Azt javasolnám, hogy kis késéssel ugyan, de kezdjük meg a mai ülésünket. Térjünk is rá a napirendre. Van megértésük, aggályuk ezzel kapcsolatban? Úgy látom, hogy nincsen. Éppen ezért ezt el is fogadtuk. Térjünk akkor rá a kettes napirendi pontra az elnök bejelentései. Még egy dolog, ugye november 9-e van, 20 évvel ezelőtt ugyanezen a napon omlott le a berlini fal. Ez nem csak a Hát nem csak Németország számára, hanem egész Kelet és Közép-Európa számára nagyon fontos esemény volt. akik itt voltak már akkor is, hogy emlékeznek rá, hogy 1989. november 9-én ez a szakbizottság Berlinben tartózkodott, ott tartottunk egy ülést a német Bundestag jogi bizottságával tartottunk egy együttes ülést, éppen ezért ott élőben élhettük át ezeket az eseményeket. Hárman még mindig európai parlamenti képviselők ezen személyek között, részben még a jogi szakbizottságnak is tagjai Lamassur, az egyik képviselő, Speroni kolléga a másik, és Cassini kolléga. Lamassur kolléga nincs itt ma, de küldött egy rövid feljegyzést, és Ganó kolléganőt kérte, hogy az ő emlékeit olvassa fel, ismertesse, Cassini és Cassini úr is hasonlóképpen járt el, Baldassar úrat kérte meg, hogy olvassa fel ezeket, utána pedig Speroni kollégának adok majd szót. Ő az egyetlen, aki jelen van, aki tanúja volt ezeknek az eseményeknek, őt is megkérem majd, hogy szóljon pár szót. A napirendre tekintettel arra kérnék mindenkit, hogy ne húzz el a hozzászólását, de tessék mégiscsak. Kanó kolléganő, tessék. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Nos, Lemaszúr úr üzenete a november 9-ével kapcsolatban a következő. Ez fantasztikus lehetőség volt a 20. század történelmébe beletekinteni számunkra. Szürke, nedves, hideg nap volt. Berlin felé az autópályán megyünk, és átmegyünk a volt NDK tájain. Az 1945-ös csatákra még emlékeztet minden. A másik oldalon a Stasi központja, ami a Reichstag felé mutat. A látogatás, amelyet von Stauffenberg úr vezet, a börtöntől, a Hitler ellenes merénylettől, ahol édesapját lelőtték, és a többieket megfojtották. Este egyszerűen a Potsdamer Platz senki földjén, ahol a bunker helyét láthatjuk, ahol végül is eljutunk az étteremhez, ahol bejelentik számunkra a fantasztikus hírt. éjféltől kezdve nem lesz ellenőrzés. A fiatalok első hulláma a tévékamerák, a török standok, amelyek erre az alkalomra nyitottak ki. A banán, ami egyszerűen luxusciknek számított és hozzáférhetetlenek a berlini fal másik oldaláról. Egy másik kép, amikor véget ért az ünneplés, a berliniek visszatértek otthonukba, és másnap reggel ugyanúgy elmentek dolgozni, mint eddig délig tehát. A gimnazisták, diákok, mindenki visszatért a falhoz, hogy darabokra szedjék. 14 óráig, amikor is mindenki visszatért rendes napi tevékenységéhez. A franciák számára, akik végül is a munkaórákon kívül ö, csináltak forradalmat, egyszerűen hihetetlen. Mindazok számára, akik ö, életük legfontosabb történelmi eseményében vehettek részt. De szemben azokkal, akik azt gondolják, mégpedig sokan, hogy ez így van, senki sem gondolta, hogy ez ilyen gyorsan fog bekövetkezni. Amilyen gyorsan az, újra, az országok egyesítése bekövetkezett, és az egész kommunista rendszer porjaiba hullott. Brüsszelben kolokvium rendeződik Európa biztonságáról. Manfred Wörner volt védelmi miniszter, a NATO főtitkára. Lengyelországban, Magyarországon, Csehszlovákiában a felvételek a németeket arra buzdítják, hogy az újraegyesítés folytatandó. Tíz órával később azonban a fal lehullott, és tíz hónappal később a keleti lenderök beleolvadtak a nyugati ország részbe. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérem, adja tovább a kollégának is a köszönetünket. Most pedig Cassini úr levelét olvassa fel kollégánk. Én Gazini elnök úr üzenetét szeretném felolvasni. Arról, hogy milyen fantasztikus pillanatokat élt át akkoriban. Berlinben voltam, amikor lehullott a fal, és a Reichstag ablakából figyeltük, ahogy az emberek közelednek a határhoz, és a bizottságnak egyes tagjai Nyugat-Berlinbe mentek, én pedig abba a börtönbe, ahol a náci ö, rendszer ellenzékei voltak. Graf von Stauffenberg ö, volt az elnök, és végre láttam hogy milyen sokan érkeztek Nyugat-Berlinbe. Ennek az ülésnek a napi rendjén állt például Berlin jogi státusza. És 20 évvel ezelőtt, november 9-e szimbolikus jelentőséggel bírt. Az egyik és legfontosabb az, hogy megteremtődött a lehetőség annak, hogy tényleg Európává váljunk nem kell félni többet egy következő szörnyű háborútól, békében, szolidaritásban élhetünk. Annak ellenére, hogy a kommunista birodalom ö, széthullott tíz évvel ezelőtt, amikor Danzigban, Gdanskban ö, az emberek a lengyel ö, rendszert kérdőjelezték meg. Az Európai Uniónak előre kellett lépnie, mégpedig mennyiségileg, de meg kell találni a saját lelkét. Köszönöm. Köszönöm szépen, Speroni kollégának adok szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Az én emlékeim nagy mértékben megegyeznek azzal, amit kollégáim már ismertettek. A legmeglepőbb ténylegesen az a körülmény volt, hogy bár ott voltunk a helyszínen, mégsem éreztük, mégsem érezhettük azt, hogy mi történik. A fal ugye még állt, Voltak olyanok, akik ugye igyekeztek átjutni a fal túloldalára, de valójában ez már nem volt komolyan vendő. A Reichstagban voltunk, és abból a teremből, ahol az ülést tartottuk, ráláttunk a falra, az őrökre, és így tovább. Nem igazán volt átjárás a két oldal között, és hirtelen mégiscsak megteremtődött annak lehetősége, hogy a fal átjárhatóvá váljon. Egyszerűen azért, mert leomlott ez a fal. Ez ugye nem csak azt a várost osztotta meg, hanem egész Európát. Ma itt ugye 27 ország képviselője, képviselői vannak jelen. Olyan kollégák is itt lehetnek most velünk, akik korábban a vasfüggöny mögött voltak és be voltak zárva. Éppen ezért teljesen jogos az, hogy visszagondolunk erre a napra, november 8-a és 9-e közötti éjszakára, amikor ennek az egész folyamatnak az alapkövét letettük. Egy olyan folyamatnak, amely aztán a Lisszaboni szerződés aláírási, aláírásában csúcsolódott ki mindez idáig. Elnök, köszönöm szépen! Passos úrtól kaptam egy e-mailt ma délben. Passos úr volt a jogi szakbizottság titkára akkor Martinez asszony elődje volt. Tehát felhívta a figyelmemet arra, hogy van még egy fontos információ, információ. Schaffenberg gróf volt a jogi szakbizottság elnöke, ugye ő Hitler merénylője, és milyen érdekes véletleneket produkál a történelem néha. Tehát a jogi szakbizottság elnökeként ő akkor ott volt Berlinben, amikor a német újraegyesítés, az európai újraegyesítés első lépéseit megtettük. Szerintem ez is egy olyan elgondolás, amire mindenképpen emlékeznünk kell. Köszönöm mindenkinek. Térjünk vissza a napirendünkre, a mai menetrendre. Nem tudom, hogy az elmúlt ülési jegyzőkönyvéhez van-e valakinek megjegyzése. Nincsen, annál jobb. Térjünk rá a négyes napirendi pontra. Dr. Edmund Stoiber urat köszöntöm körünkben, ő a magas szintű munkacsoport elnök az administratív terhek csökkentésével foglalkozik. Ez a munkacsoport ezt az Európai Bizottság hozta létre. Ha jól emlékszem, egy évvel ezelőtt már itt volt, tájékoztatott a munkájáról. Ez egy olyan dolog, amely az Európai Parlament jogi szakbizottsága számára is nagyon fontos. Hosszú ideig, és mindig is foglalkoztunk már ezekkel a kérdésekkel, különböző hatásvizsgálatokat készítettünk bizonyos joganyagok vonatkozásában. Éppen ezért külön öröm számomra, hogy Stoiber urat köszönhetem körünkben. Mivel egy kicsit elszaladt az idő, hosszú bevezető nélkül át is adom neki a szót. Parancsoljon, Stoiber úr! Elnök úr, kedves Léne úr, hölgyeim és uraim! Tényleg, egy évvel ezelőtt itt voltam már a szakbizottságukban. A bürokrácia, az adminisztratív terhek csökkentése során az önök szakbizottsága nagyon fontos szerepet játszik, konkrét javaslatokat várunk és kapunk is önöktől, ez nagyon fontos. Nagyon gyakran bizonyos szakbizottságokban a szakmai kérdések ugye fontosabbak, mint az adminisztratív terhek csökkentése. Itt azonban önöktől mindig, önök mindig foglalkoznak az adminisztratív terhek csökkentésével is. Pár gondolatot hadd mondjak el a Lisszaboni szerződésről és ennek hatásairól a bürokrácia csökkentésére. Az európai jog jelentősége egyre növekszik. Ezt azonban a tagállamok még mindig nem észlelik kellőképpen. Voltam kb. egy 8 tagállamban, Olaszországtól Angliáig az illetékes miniszterekkel beszéltem, és ki kell, hogy mondjam, hogy nem veszik kellőképpen figyelembe azt, hogy milyen joganyagok származnak innen. Éppen ezért a 27 ország lakosai nagyon sok döntést legyen az a a villanyégőről szóló döntés, határozat, ők nem kapják meg ennek hatásait, vagy csak nagyon későn, nagyon későn szembesülnek ezzel. Gyakran követelik a bürokrácia csökkentését, a bürokratikus terhek csökkentését, Azonban ezt nem követik kellőképpen a nemzeti vitákban. Ezekre a megbeszélésekre, vitákra tagállami szinten gyakran csak akkor kerül sor, amikor a szükséges határozatokat Brüsszelben már meghozták, és akkor gyakran olyan eredmények születnek, amelyeket nem tudunk közvetíteni a polgárok felé, mivel egyszerűen nem tudnak, nincsen fogalmuk se arról a témákról, amikkel itt foglalkozunk. Annak érdekében, hogy ezeket a fejleményeket meg tudjuk akadályozni, hogy elejüket tudjuk venni, ahhoz olyan európai döntésekre van szükség, amelyek jóval nagyobb politikai visszhangot kapnak a tagállamokban. Nem igazán veszik ki a részüket ebből a médiák sem, de hát ez egy külön téma. Európában az eddigi jogi helyzet megnehezítette az ilyen jellegű vitákat, megbeszéléseket, vagy talán lehetetlenné tette ezeket. Az Európai Parlament nem, volt vezet, nem töltött be vezető szerepet a jogi döntéshozatalban mindezdáig, hanem a miniszterek tanácsa volt az, amely ugye az ajtók mögött tárgyalt. Az új joganyagok területén újra és újra eseti szabályokat kellett végrehajtani, anélkül, hogy figyelembe vették volna a bürokrácia költségeit, hiszen a hatásvizsgálat az csak a bizottsági munkára vonatkozott, a tanács munkájára nem. A Lisszaboni szerződés ezen a területen komoly javulásokat jelent. A tanács, amikor jogalkotói szerepet vállal, akkor nyilvános tárgyalásban teszi ezt, és az Európai Parlament egyenjogú társjogalkotóként jelenik meg a későbbiek során. Hölgyeim és uraim! Az általam vezetett szakértői csoport, amely a az administratív terhek csökkentésével foglalkozik, az elmúlt bő másfél évben 13 fontos jogterületen több mint 250 javaslatot, mint egy 41 milliárd eurós volumennel dolgozott fel. Néhány hónappal ezelőtt Szeptember közepén találkoztam Barózó elnök úrral és Ferhajgen elnök úrral. Átadtam ezt az anyagot, és a bürokrácia leépítése szempontjából ez egy igen fontos jelzés. Barózó elnök úr újraválasztását követően egyik első hivatali lépéseként a csúcs az első csúcs találkozón a legnagyobb témát a bürokrácia leg, leépítésének szentelte a politikai esély, esélyeket nagyon komolyan veszi, és az egyik prioritása a második eh, hivatali periódusának is. Egyértelmű, hogy bizonyos értelemben új gondolkodás indult el. A főigazgatóságokban mentalitás váltásra került sor a bizottságban is. A biztosok, a közigazgatás, az adminisztráció már nem önmagában az új tervek politikai megvalósítását tűzik ki célul, hanem nézik a mellékhatásokat is. Ez az új gondolkozás az, amely a jövő mércéje is, akkor, amikor polgárokhoz közeli Európát, elfogadható Európát fogalmazunk meg. Senki sem kívánhatja ezt célkitűzésként, de alapvetően be kell látnunk, hogy most Európától távol állnak a polgárok. A bürokráciai költségek 25%-os leépítéséről van szó. A 27 tagállam eh, mintegy 20 eh, millió eh, vállalkozása számára. A, az állam az adófizetőnek nem szabad, hogy többe kerüljön. A bizottság számos javaslatot karolt fel, és a végrehajtást is elindította. A bizottság ez évben, ez évben egyhangulag döntött erről. Az a javaslat, hogy a tagállamokban a, a kisvállalkozások számára a a kereskedelmi mérlegek e, egyszerűsítését megvalósíthassák, ez mintegy 3,6 milliárdos csökkentést jelent. E, gyakran megkérdezik persze, hogy ha ezt ilyen gyorsan megoldottuk, akkor miért tartanak más dolgok olyan sokáig Brüsszelben. A második az elektronikus számlák a papírformát felváltandó az áfa befizetéseknél. Ez mintegy a 20 millió üzem számára mintegy 13, 18 milliárd euró könnyítést jelent. Január 28-án határozott erről ez évben a bizottság. A kisvállalkozások, digitális tahográfokkal kapcsolatos kötelezettsége hatalmas mennyiségű levélváltást in, indított el. A parlamentben, a tanácsban is téma volt. Az európai döntéshozatali eljárások nagyon lassúak, hosszadalmasak. Hogyha a kérdéskörben el akarjuk az elfogadottsági szintet meg akarjuk tartani, vagy erősíteni, akkor sokkal gyorsabban kell dolgozni. A bürokrácia leépítésének, administratív terhek csökkentésével kapcsolatos munka különböző érdekeket és különböző perspektívák figyelembevételét igényli. Örülök annak, hogy már konkrét megfontolások is megszülettek, és van egy frakciókat átfogó intercsoport, létrehozásának a gondolata is. A cseh köztársaságból a kollégákkal nem sokkal e bizottsági megbeszélést megelőzően erről beszéltek. Tapasztalatom szerint rendkívül gyakran éppen a szakpolitikusok azok, tehát egy speciális politikai terület szakértői azok, akik legjobb szándékunk mellett mindig új szabályokat dolgoznak ki. A mellékhatásokról azonban egy ilyen szakmai, célorientált politikánál nem nagyon kerülnek figyelembevételre, nem játszanak fontos szerepet. Ha a költségelemet is megfontolják, akkor a szakpolitikusnak nyilvánvalóan jobb érvei vannak ezt az élelmiszerre, ipari jogszabályoknál, a környezetvédelmi jogszabályoknál rendkívül sok volt a bürokrácia, az administratív teher, de akkor, amikor egyetlen egy élmet meg, életet meg lehet ezzel menteni, akkor tulajdonképpen minden bürokrácia jogosult. Äh, Nagyon intenzíven folynak nálunk is, de gondolom önöknél is ezek a viták. Hölgyeim és uraim, ez tehát az az ismert jelenség, mely alapján tulajdonképpen hétvégén mindenki egyetért, de hétfőn, amikor a végrehajtásra kerül sor, akkor már sok mindenki számára az előírásokat szakmailag nem mindig tartják szükségszerűnek. A gazdasági szakbizottság az Európai Parlamentben most az EU kereskedelmi mérlegén, a, ki, a kisvállalkozások kereskedelmi mérlegének mérlege alul való mentesítését elutasította. Annak ellenére, hogy tavaly decemberben több mint 90%-os támogatottsággal tám, kérte a bizottságot, hogy ezt terjessze elő. Mit csinálnak ezek itt, kérdezhetni az ember. Miről van itt szó? Én nem vagyok parlamenti képviselő, pláne nem európai parlamenti képviselő, és ezért csak azt szeretném, hogyha valami következetességet önök is felmutatnak, egyébként nem vesznek soha senkit komolyan. Alapvetően én azt mondom, hogy az alapvető politikai kérdéseket a szakbizottságokból jobban át kellene helyezni a politikai, általános politikai vitába. Egyébként a, a bürokrácia leépítése a jövőben is az esetek többségében csak szóbeszéd és a szavak szintjén marad meg. A jogi bizottság, ahogy a napirenden is látható, az EU kereskedelmi mérlegén, tehát az EU kereskedelmi mérleggel kapcsolatos mentesítése ahogy a napirenden is, mint mondtam, látható, több millió kisvállalkozásnak jelentős administratív tehercsökkentést jelentene. És azt kérem, hogy támogassák ezt. Éppen elég fáradtságos volt a bizottságot erre rávenni, meg Krivi egy nagyon makacs ír biztos volt, aki aztán a végén mégis hagyta meggyőzni magát, és a javaslatot a bizottság elé terjesztette. De a kormányzatokat is felszólítjuk arra, hogy a szavakat tettek kövessék. Jean-Claude Juncker, hogy a legutóbbi biztos is említsem, már nála határozottan kértem, hogy gyorsan hajtsák végre a vonatkozó rendelkezéseket. Juncker azt mondta, hogy semmi nem, tá, nem történik, de beszél Sárközével. Sárközével, amikor beszéltem, ő azt mondta, hogy persze, hát csináljuk, kérdés kívül átültetjük. De semmit nem változtat ez azon, hogy a francia pénzügyminisztérium az elnök által elmondottakat figyelmen kívül hagyva pont az ellenkezőjét teszi. Nem tudom, hát ha az ember oda telefonál az Elizé palotába, és azt mondja, hogy korábban még azt hittem, hogy itt szilárd állami struktúrák vannak, mint hogyha ez megváltozott volna. A pénzügyminisztérium osztályvezetője teljes mértékben figyelmen kívül hagyja nyugalommal azt, amit az államelnök mond. És ezt nagyon nagy hibának tartom, hiszen fontos kérdésekben is ezt teszik. Nos, hölgyeim és uraim, mindig fontos, hogy a bürokrácia elleni le, a bürokrácia csökkentésénél konkrét lépéseket tegyünk. Szeptember 18-án az a javaslat született, hogy a, a magas szintű munkacsoport mandátumát 2012-ig meghosszabbítják és tartalmilag is bővítik. Ezt én mindenféle juttatás nélkül tiszteletbeli pozíciómként töltöm be. Alapvetően elfogadtam a megbizatást, és elfogadtam, hogy további két évig vállaljam a csoport elnökségét. Ugyanakkor azonban az elnöknek azt javasoltam, hogy egy úgynevezett administratív terhek leépítésével foglalkozó tanácsot amúgy is hozzon létre. Talán a svéd elnökség, talán a brit példa alapján, vagy német példa alapján meg lehetne ezt oldani. Hogyha ugyanis tartósan minimalizálni kívánjuk az administratív terheket, akkor a bürokráciát összességében független helynek kell megvizsgálnia nem csak a meglévő bürokráciát, hanem az új törvényi szabályozás administratív terheit is. A, azokét is, amiket itt Brüsszelben készítenek elő. Csak a korai figyelmeztető rendszerrel lehet biztosítani azt, hogy végeredményben csökkennek az administratív terhek. Mert hogyha minden erőfeszítésünket a leépítésre, fordítjuk egy új szabályozásnál, is, akkor az a cél, hogy, hogy valóban csökkenjenek a terhek, és hogyha nem érjük ezt el, akkor a polgárok megint nem fogják elfogadni. Tavaly februárban a kohéziós ügyek elnökével tárgyaltam az Európai Bizottság jelenlegi megbizatási köréről. Úgy gondolom, hogy a bizottság is meglepődött talán a parlamentben lévőkhöz hasonlóan nagyon vehemensen és kicsit gúnyosan is újra meg újra hallottam e csoport munkájáról, de mégis a munkacsoport nagyon e, kevés személlyel 13 jogterületet és 42 e, jogi aktust nagyon alaposan átvizsgált, megnézte a költségvonzatokat, és egészen konkrét javaslókat tett a mezőgazdaságtól, a halászaton át egy csomó egyéb dologig. Az Európai Parlament támogatása, és elsősorban ennek a szakbizottságnak a támogatása, amely logikus módon átfogóan tekinti a dolgokat, átfogóbban, mint eh, sok más szakbizottság, mint a környezeti vagy a a halászati szakbizottsága, a jogi szakbizottság egy parlamentben mégiscsak átfogó munkát végez. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament már hosszabb ideje külső és független vizsgálatot indított el, és a cél a nettó csökkentés. Tehát a nettó 25%-os csökkentés, tehát csökkentés. A parlament így messzebb megy, hiszen a bizottság még nem beszél nettó 25%-os csökkentésről. Mi mindannyian egyre inkább konfrontálódunk olyan kijelentésekkel, amelyeket 10, 8, 6, 5, 4 évvel e, ezelőtt kormányváltáskor tapasztaltunk, amikor magasrangú politikusok bejelentik, hogy milyen bürokrácia leépítést terveznek, vagy adminisztratív tehercsökkentést, és az emberek igazából nem sokat tapasztalnak a következő hónapokban, években ebből. De mégis most, minthogyha pozitív jelek mutatkoznának. A mostani látogatásom is e, e, e rendkívül fontos szakbizottság ülésén Pontosan ezt szeretném jelezni. Köszönetet is mondok önöknek és Léne úrnak is, aki az Európai Parlament megfigyelőjeként ott van nálunk a csoportunk ülésén, és mindig nyitott fülekkel hallgatja a tárgyalásokat, és akkor, amikor szavazásra nehéz döntésekre kerül sor, ugyan nem vagyunk mindig azonos véleményen, de többségében támogat minket. Köszönöm szépen, Stajber doktor úr. Valóban a bürokrácia leépítése a tapasztalat alapján problematikus, hiszen csak úgy lehet gyakran úgy lehet csak megoldani, hogyha nagyobb a bürokrácia. Emlékszem, hogy már két, a 80-as években volt két bürokrácia leépítési jelentés, egyfajta nyomonkövetés egyrészt Németország számára, egyszer pedig az Európai Unió számára csináltuk, az e-, akkor még Európai Közösség számára. A tapasztalat az, hogy mindig nagyon nehéz ez, és soha nem lehet százszázalékosan célba érni, mindig is lesznek problémák, Pontosan az, ami meg Krivi biztos úrral történt, az már többször előfordult, semmi új nem volt tulajdonképpen benne a következő évben, de talán már most is a koordinátorok ülésén egy új kezdeményező jelentésről fogunk beszélni, a hatástanulmány javításának lehetőségéről. ez ott a bizottság nagyon komolyan veszi, és megpróbáljuk kéz a kézben, tehát másokkal együtt megoldani a problémát, hogy a bürokratikus adminisztratív környezet egyszerűbb és ne nehezebb legyen. Többen kértek szót, Géringe kollega, neki adom meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék eh, köszönetet mondani Stajber doktor úrnak, kiváló munkát végeztek eh, magas szintű munkacsoportjával. Ez a csoport önként vállalt kötelezettséget arra, hogy három évig dolgozzanak, és ezen kívül pedig azt is mondták, hogy meghosszabbítják a munkát két évvel. Annak érdekében, hogy az Európai Unióban az adminisztratív terhek legalább részben csökkenjenek áll, folytonos kritika velünk szemben az, e, a, a bürokrácia, az euroszkeptikusok egyik leggyakoribb érve, hogy hatalmas a gépezet, átláthatatlan, komplex, már eleve gyanús. Úgyhogy köszönöm szépen a beszámolóját, e, e, részletesen, figyelmesen elolvastam. A, én vagyok a bizottság előadója is az úgynevezett jobb jogalkotás című dokumentum előadója. 15-16-án amúgy a bizottság is tárgyalni fogja egyébként ezt a kérdést. A jelentésében Stoiber úgy jelzi, hogy több milliárd eurót lehetne meg takarítani. Ez olyan összeg, amely tulajdonképpen minden biztos meg kell, hogy győzön. Meg kellene, hogy győzön. Ezen kívül szeretnék gratulálni önnek a egy verseny vagy pályázat kiírásához is. Ugye azt javasolja, hogy a legjobb javaslatokat eh, nyújtsák be a vállalatok eh, adminisztratív terheinek csökkentésére vonatkozó eh, javaslatokat. Remek ötlet, hiszen a jobb jogalkotásba így a polgárokat is bele, állampolgárokat is be lehet vonni megjegyzem, ez remek marketing ötlet is. Egy, eh, jav- néhány javaslatom és néhány kérdésem van. Barózó bizottsági elnök úr azt mondta, hogy a Stoiber úr csoportjának munkáját két évvel szeretné meghosszabbítani. Nos, nem kellene akkor azt kérdezni, hogy eh, mi lenne, hogyha mondjuk 2013-ig dolgozna a csoport? Miért pont 2013? Kérdezhetnék. Nos, eh, a bizottsági javaslat 30%-os adminisztratív tehercsökkentést javasol 2012-ig, de hogy értékelhessük, hogy mit értünk el, tulajdonképpen legalább még egy évvel meg kellene hosszabbítani a csoport mandátumát, és akkor önök saját kritériumaik alapján értékelhetik az elvégzett munkát. Ez az egy első megjegyzésem. Aztán a következő kérdésem is van. A közigazgatási adminisztratív kosztok, <laughs> bocsánat, az adminisztratív költségek csökkentésével kapcsolatban. Ugye két éve folyik a munka. Az a munka, amelyet a, a módszer, amelyet alkalmaznak, véleménye szerint megfelelnek-e alkalmasak-e módszerek arra, hogy valóban értékeljék, amit elértek, vagy pedig további, pontosabb eszközökre is szükség van. El tudom képzelni, hogy a gyakorlatban már születtek gondolatok, javaslatok, hogy hogyan lehet javítani a helyzetet. A 25%-os nettó költségcsökkentés, adminisztratív költségcsökkentés. Talán nem egészen értik az átlagpolgárok ezt, hogy hogyan lehet 25%-kal nettó értékben csökkenteni. Nem megtenni, hogy elmondja. Szeretném ezen kívül tudni, hogy ezt a nettó eredményt hogyan számítják, és hol a számításnál, hol kívánják érvényesíteni. Hiszen 2000-ben 2000 óta számi, számolja a csoport a, a költségek alakulását. Egyáltalán ez kérdés, és további adatokat szeretnék, ha lehet kapni erről. Hogyan lehet az állampolgároknak azt elmondani, bemutatni, hogy nem pusztán egyrészt észhetőbbé szeretnénk tenni az administratív eljárásokat, hanem megfelelő érveket is, amivel a csökkentés mellett lehet érvelni. Köszönöm szépen még egyszer, és gratulálok a munkájához. Engem biztos sokat fog segíteni. Köszönöm szépen, Kat Saszni kollega. Děkuji, pane předsedo. Já jenom chci potvrdit, že jsme měli s panem Štojvrem jednání před, před dnešním... Köszönöm szépen. Szeretném megerősíteni, hogy már beszéltünk Steiber úrral korábban az ülés előtt. Úgy gondolom, hogy a bürokrácia kérdése Igazából egy negatívum az Európai Unióban, jó lenne ez ellen tenni valamit. Stajber úr munkája és kollégáinak munkája fontos eredményeket hoztak. November 25-én Strasbourgban fogjuk annak a munkacsoportnak és intercsoportnak a létrehozását bejelenteni, amely az Európai Parlamentben kezdi meg munkáját. Mm, szeretném a kollégáknak jelezni, hogyha érdekli őket, és szeretnének-e munkacsoportban részt venni, akkor keressenek meg. A független szervezetekkel is tárgyalunk már három héttel ezelőtt Pár, Párizsban például, került egy ilyen találkozóra és képviselőikre sor, ők is hát bevonjuk a munkába. Stajber úr, tudom, hogy a vállalkozásokra összpontosít munkájában. A kérdésem az, hogy ennek során felmerült-e annak a kérdése, hogy a vállalkozásokon kívül is kiterjesszék a vizsgálat körét. Ugye nem csak, áll, nem csak a vállalkozások, hanem állampolgárok is küzdködnek az administratív terhekkel és a közpénzek jelentős mennyiségével. Köszönöm, Mirő kollega. Köszönöm szépen. Stoiber doktor úr, nagyon köszönöm, hogy eljött ebbe a szakbizottságba, és hogy lehetőséget biztosít erre az eszmecserére. A magas szintű munkacsoport további elnökléséhez mindenek előtt sok, sok sikert kívánok önnek. Remélem jó javaslatokat várhatunk önöktől, és a segítségükkel átülhetethetjük ezeket a gyakorlatba. Két megjegyzésem lenne mindenek előtt Először is nagyon jónak tartom azt, hogy nem csak konkrét jogszabályjavaslatokat vizsgáltak meg, és bürokrácia csökkentési javaslatokat, hanem hogy intézményi kérdésekkel is foglalkoznak teljes mértékben. Osztom azt, amire javaslatot tett, melynek értelmében egy független hely által meg kellene vizsgálni a, az európai bürokráciát, és ugye a bizottság új összeállítása folyamatban van. A meghallgatások során is megemlíthetjük ezeket az ezzel kapcsolatos kérdéseket. Remélem, hogy kellő hangsúlyt kapnak majd mindezek. A következő hetekben, hónapokban remélem, hogy tudunk tehát ott továbbiakban is foglalkozni ezekkel. Egy kérdésem lenne önhöz, és a kérdésemet talán egy kérdéssel, egy példával vezetném be. Az elmúlt hónapokban Németországban nem csak választási kampány volt, hanem más rendezvények is. Nagyon gyakran előhozták ekkor a villanyégő kérdését. Ez most úgy néz ki az európai bürokrácia úgy, új példája, hogy 15-20 évvel ezelőtt az uborka görbületéről beszélt mindenki. Most úgy tűnik, hogy ez a téma, ez amin annyit lehet lovagolni, ez most a villanyégő forgalomból történő kivonása. Annyi vitán vettem részt, hogy már magam is szakértője vagyok a témának. Nos, de a kérdésem az lenne ezzel kapcsolatban, hogy Ugye a komitológia eljárás keretein belül kerültek ennek részletei kidolgozásra. Itt mi parlamentként részt vehettünk a folyamatokban, de mégsem akkora mellénnyel, mint egyébként. A kérdésem az lenne, hogy a komitológia eljárást is megvizsgálják-e a magas szintű munkacsoportjukban, amennyiben nem, úgy esetleg lehetne arra lehetőséget biztosítani, hogy mégis megvizsgálják ezt is. Köszönöm. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, und herzlichen Dank, Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Stoiber úr a beszédét a jobb szabályozással kapcsolatban. Ahogy ön is elmondta, és amit teljes mértékben értek én is, ugye a jobb szabályozás célja az egyszerűsítés célja az, hogy a polgárok életét egyszerűsítsük és a szabályok minőségét javítsuk. Azonban a munkavédelem és egészségvédelem kérdéskörével is foglalkoznak. Fennáll annak a veszélye, hogy a fürdővízzel együtt kiöntjük a gyereket is ezen a területen. Az egészségvédelem egy olyan kérdés, amely nem a cég méretével függ össze, hanem a termelési folyamatokkal egy-egy adott cégen belül. E tekintetben hadd említsek meg két példát. Az egyik a REACH rendelet aluli kivétel, a másik pedig a tahográfok alkalmazása aluli kivétel. A kérésem ezen a területen az lenne, hogy ha bürokrácia csökkentésről beszélünk, akkor figyeljünk oda mindig arra, hogy a munkavállalók akik ugye maguk is állampolgárok és profitálnának eh, ezekből az egyszerűsítési rendelkezésekből, hogy eh, nehogy őket is kiöntsük a fürdővízzel, ahogy már említettem. A magas szintű csoport, amit ugye ön elnököl, 15 tagból áll összesen, munkaadói, munkavállalói oldalról is van bent képviselő, környezetvédelmi oldalról is van bent képviselő, ezen kívül szakértők vesznek részt ebben a munkában, olyanok, akik tudják, hogy hol vannak a vállalkozások problémái, és akik konkrét javaslatokat tehetnek, és hál' Istennek tesznek is. A kérdésem ezen összefüggésben a munkavédelem területét érinti számomra, ez különösen fontos kérdés. Van egy konzorcium, amely cégeket képvisel, Kap Gemini-nek hívják ezt. A kérdésem az, hogy ez a szervezet hogy jutott ezekre az eredményekre, amelyekre jutott, és a költségértékelés során milyen alapokat használtak fel, miből indultak ki, ahogy kijött ez az eredmény és hogy a nemzeti munkavédelmi ö, dolgokat figyelembe vették -e. Tudom, hogy egy kicsit most eltérek a jogi szakbizottság munkájától, azonban ez az egész témakör fontos része, mégiscsak úgy gondolom. Köszönöm. Az elnök úr sajnos mikrofon nélkül beszél. Nos, a jogi szakbizottság szinte mindenért felelős. Lesner kollégának adok szót. Köszönöm szépen. Csak egyet tudok érteni az elhangzottakkal, ami a szakértőket érinti, és ami ugye folyamatosan megjelenik, meg megjelenik a parlamentben is. Képviselőként gyakran vá- kerülünk abba a helyzetbe, hogy Európát meg kell védenünk, és gyakran nekem mondanom, hogy az Európában sem jobb, mint otthon. Még egy megjegyzést, még egy megfigyelésemet hadd meg önökkel. Sajnálatos módon az európai kompromisszum különösen a tanácsban, nem csak a tanácsban, de különösen ott úgy jelenik meg, hogy az egyes meglévő szabályokat összeadják. Gyakran látható ez saját tapasztalatból, és az ember harcol azért, ami, amiért tud, amilyen van, és gyakran egy nagyon magas szabályozói szinten jelenik meg ez a kompromisszum, ami aztán az egész hát, elfolytja. Amit kollégák elmondtak már, ahhoz csatlakozom én is, hogy az elnök úr is utalt már a hasonlókra. Tehát mindaz, ami eddig történt, ahhozon túlmenően sokat tehetnénk még, hogy a további bürokrácia alakulást csökkentsük valahogy. A hatásvizsgálatok, a jelen hatásvizsgálatok erre nem megfelelőek. Ha a bizottság ezt maga végzi, akkor ez nem igazán ö, történhet meg, hiszen ö, ugye saját maga alól senki nem húzza ki a széket de a tanácsi szinten történik, akkor se lenne sokkal jobb szerintem. Amit Nibler asszony és amit ön is elmondott, elnök úr, mindenképpen azt támogatom. Nem tudom tehát, hogy az önök munkacsoportja, vagy, vagy valaki kívülről foglaljon állást ezügyben. Két javaslat jut eszembe ezzel kapcsolatban, amire még röviden rátérnék. Az egyik, hogy az élelmiszerek jelölése, az aktivisták ezt támogatják természetesen Németországban is, elő kell írni az élelmiszerek jelölését, és így tovább. Ez persze komoly következményekkel, komoly bürokráciával jár együtt. Vagy pedig a fogyasztói jogokra vonatkozó irányelv, amelyet, amelyről ma vagy holnap még beszélünk, ahol is a jogot, a joganyagot túl bonyolítjuk, és ez nem kap fejlő figyelmet a parlamentben sem feltétlenül. Tehát nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan kellene, hiszen a parlamentben is csak többségi szavazás van, nincs meg a parlament, hanem ugye megvannak a külön képviselők, és az ő belőlük összeálló grémium, hát ez sem egy könnyű dolog. Gyakran valami középutat kell találnunk nekünk is. McAfee kollégának adnék még szót röviden. Elnézést kérek, hogy késtem, most szállt le a repülő, mert köd volt a csatorna fölött, ez gyakorta előfordul az Egyesült Királyságban. Először csak gratulálni szeretnék a magas szintű munkacsoport munkájához, mivel a bizottság korábbi elnökeként igen közelről figyelem az eseményeket, rendkívül érdekel, hogy mit csinál a magas szintű munkacsoport. De azért van itt pár kérdésem. Az egyik az az, hogy megkérdezem, hogy nem tudom, hogy tudatában vannak-e annak, hogy a három tagállam, Hollandia, Dánia és az Egyesült Királyság a jobb jogalkotás területén mit tesz most, és ez mennyiben segít nekünk abban, hogy előrelépjünk, és örömmel mondhatom el, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a parlamentet is bevonjuk ebbe a munkába. Talán egy megjegyzést még ehhez az elnök úrhoz, Léne úrhoz. Nagyon remélem, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy amikor a három miniszter a tanácsi munkacsoportban decemberben beszámolnak a munkájukról, ide is meghívást kapnak, hogy a parlament is tudjon arról, hogy ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban ö, mi a helyzet a jobb jogalkotás terén. Úgyhogy csak szeretném tudni azt, hogy a tanácsi munkacsoporttal együttműködnek-e, és ö, hogyan látják a fejleményeket a jobb jogalkotás terén a jövőben. Köszönöm. Steiner Nagyon köszönöm a megjegyzéseiket nagyon mm, nagy hatással voltak ezek Köszönöm. Külön köszönöm, hiszen nem mindig mindenhol van ez így. Köszönöm tehát a jogi szakbizottságnak a megjegyzéseket. Két-három előzetes megjegyzést hadd tegyek, ha megengedik. Egy magas szintű munkacsoport általában vagy a biztos által elnököltetik, vagy pedig valahonnan elővesznek egy szakértőt. Ebben a szakcsoportban máshogy jártunk el, egy külső politikust hoztak ennek az elnöki székébe, egy korábbi politikus, tehát egy politikus. Ennek vannak előnyei és hátrányai is. Az előnyei között azok szerepelnek, hogy a, egészen máshogy jelenik meg ez a kívülről érkezett személy, mint egy olyan esetben mondjuk, hogyha egy nemzetgazdaság professzor Hamburgból, Londonból, Párizsból, akárhonnan jött volna. Azért, mert az egésznek a széles nyilvánosságra tett hatása csak a politán, politikán keresztül érhető el működhet. Eredetileg nem terveztem, hogy a parlamenti meghívásokat elfogadom, hiszen én csak egy tanácsadói szerepet szántam magamnak. Ugye Ferhajgen biztos tanácsadója voltam, de hát január 1 -e után már nem az ipari biztosnak adok tanácsokat, hanem az a bürokrácia csökkentés az elnök hatáskörébe tartozik majd. Én ezt mindenképpen jónak tartom, bár persze felhagyom, sokat tett ezen a területen, de ennek ellenére ezt az egészet egy jó döntésnek tartom. El kell, hogy mondjam azonban azt is, hogy mindenképpen szükségem van ezen a területen a parlament támogatására. Itt nem dicsőségre vagy vállapokra van szükségem, hanem én ezt azért teszem, hogy Európá alakításában részt vegyek, hiszen Európát a széles nyilvánosság sok országban erősen bírálja. Ismerem ugye a megkérdezések, a kérdések eredményeit, legyen az most a Benelux államokban, Angliában, Olaszországban, akárhol, 30-40 százalékban csak azt mondják, hogy Európából csak bürokrácia jön. Olaszországban és Portugáliában nem ilyen magasak ezek az értékek. Roberto Brunetta miniszterrel beszéltem, hogy miért van ez így, ő egészen lenyűgöző dolgot mondott el. Az, hogy Nekünk Olaszországban 5-6-7-szer annyi törvényünk van, mint nektek Németországban. Bármi, ami Brüsszelből jön, az jó, mivel az olasz rendelkezéseket, amelyeket így ugye összecsaptak valahogy, azokat legalább hatályon kívül helyezi. Olaszországban tehát az európai döntéseket pozitívan fogadják, megoldásként bizonyos problémákra. De ez egy külön kérdés. Még valamit hadd mondjak el még mielőtt a kérdésekre térnék rá. Gyakran csodálkozom, én ugye tartomány miniszterelnöke voltam 14 évig, 5 évig belügyminiszter voltam, egy kancelláriát vezettem 6 évig, aztán pártelnök is voltam évekig, ez egy olyan országban, mint Németország, egy olyan nagy országban, hogy ez komoly, komoly felelősség. Rédig asszonynak is elmondtam ezt, hogy ahogy bírálják Európát a döntésekért 27 országban, és ahogy Európa ezt hagyja, az csodálatos. Ha megnézzünk egy nemzeti kormányt, legyen az a római kormány, a párizsi, a londoni, a lisszaboni, bármelyik, hogyha ilyen, hogyha ezeket a kormányokat kritizálják, akkor beindul egy gépezet, ezt a kritikát visszautasítják. Azonban meg kell, hogy állapítsam azt, hogy Európát folyamatosan kritizálják, folyamatosan bírálják, Európa nem tesz semmit, lesütött szemmel ezeket a kritikákat elfogadja, pedig gyakran lehet az, hogy nem is felelős azért, amiért kritikálják, kritizálják. Hosszú távon ez a hozzáállás veszélyes, mivel az Európai Unió imidzsét károsíthatja ez, az európai gondolat imidzsét károsíthatja ez, és ez nem felel meg a követelményeknek. Tapasztalatból ezt kell, hogy mondjam, Reding asszonynak is elmondtam, mert azt mondta, igen, igaza van, de hát most mit csináljak? Hátulról kezdtem a kérdések megválaszolását. Voltam az Egyesült Királyságban, Sergeant úrral a jogszabályozásért felelős miniszterrel tárgyaltam, ott nagyon szépen előre haladtak már a munkálatok, a belga kormányjal, az illetékes miniszterrel is tárgyaltam, skandináv országokban is, Dániában például. Tudom, hogy mi történik ezekben az országokban. Nagyon szépen előre haladtak bizonyos területeken ezekben az országokban. A cél az, hogy a mandátum további kialakításában ez is belefolyjon. Lesner úr, nézzük. A hatásvizsgálatokkal foglalkozó testet, ugye ezzel folyamatosan kapcsolatban vagyok, ez nem egy független testület, hanem a főtitkár helyettes hatáskörébe tartozik, négy igazgatója van. Kitűnő munkát, illetve nagyon jelentős munkát végez ez a grémium, és 14 naponta ülésezik, nagyon fáradtságos sztori ez széleskörű hatásvizsgálatokat készít ez. Italiana úr elmondta, hogy a bizottság által javasolt jogszabályok egyharmada megbukik a ő szervezetükben. Meg kell, hogy hagyjuk, meg kell, hogy maradjon ez a grémium, de kicsit nagyobb függetlenséget kell, hogy kapjon, különben nem kapja meg a megfelelő bírálatot vagy véleményt a, a közvélemény részéről sem. Elképzelésem szerint ezt a hatásvizsgálatokkal foglalkozó tervezet, szervezet ne csak a gazdaságot kell, hogy megvizsgálja, hanem a közigazgatást, a polgárok helyzetét is. Hosszadalmas történet ez. Géringer asszony például feltette a kérdést, Mérjük ugye a költségeket, a hollandok ezt fantasztikusan kialakították, ez egy standard költségmodell, ennek alapja, ezt már több európai országban átvették, Amerikában is. A kérdés, hogy ezt a, ezt a statisztikai feladatot elvégezze valaki, hány órára van szükség, mennyi pénzre van szükség, hány emberre van szükség, órákra visszavetítve ez mennyit jelent pontosan. Egy számot hadd nevezzek meg európai szinten, ez valószínűleg mindenkit hanyat vág majd. Tehát az európai gazdaság számára ez kb. 180 milliárd eurót tesz ki. Tehát bürokrácia költségek 180 milliárd eurós értékben. Ezeket kiegészítjük aztán még a nemzeti terhelésekkel, a nemzeti költségekkel, a nemzeti bürokrácia költségeivel. Ez körülbelül még egyszer 180 milliárd aztán. Tehát összesen a 27 tagállamban a bürokrácia költség 360 milliárd eurót tesz ki. Az Európai Unió célja az, hogy 2012-ig 25%-os csökkentést érjen ezen a területen, Barózótól azt kérdeztem, Barózótól azt kérdeztem, hogy miért nem kérdezze meg a, tagá- miért nem kérdezze meg a tagállamoktól azt, hogy ők mit tesznek ezen a területen. Ők ugye állandóan bírálják a bizottságot. Kérdezze meg a románokat, az olaszokat, a svédeket, akárkit erről. Hogy ők mit csinálnak. És akkor az egész történet egy kicsit kiegyensúlyozottabb lenne. Hiszen valaki, aki soha nem volt Európában, vagy semmi köze az EU-hoz, ez gyakran hagyja magát bírálni. De szerintem ez nem a helyes út. Ezt ki kell mondanunk. Ez a standard költségmodell, ami a gazdaság számára került kialakításra, ez kitűnő, a gazdaság költségeit ezt nagyon jól lehet mérni. Amit a polgároktól ö, követelnek, kérnek azonban, hogy mondjuk útlevél kérelmet nyújtson be hasonlókat, hogy ez mibe kerül, az ö, az még nem került mérésre pontosan, tehát ugye, ugye szabad napot kell kivennie, el kell mennie a hivatalba, stb. stb. stb. Kedves, hogyha a közigazgatást mérjük, tehát, hogy mondjuk Európa mibe kerül az olasz, a német, a tudom én, francia közigazgatásnak, ez is egy olyan téma, ahol szintén kritériumokat kell kialakítanunk. Na, ganz kurz ansprechen. Jetzt komme ich... Äh, äh, Ezt mindenképpen el akartam mondani. Régner asszony. Richtig, ich meine, wir haben in, in, in, in unserer Kommission. Teljesen jogos a kérdése. A bizottsággal kapcsolatban, ugye a bürokrácia költségének, bürokrácia csökkentése ez a legfontosabb. És azok, amit a, de vannak olyanok, akik ennek ez nem igazán elegendő. Még például, amit a munkajogban szabályoztunk, azzal kapcsolatban rendkívül sokan mondják, hogy még ezt, meg azt, meg amazt. Az emberek védelme érdekében le kell szabályozni, és ez bürokrácia növekedést jelentene. Végül pedig a a biztonság és az önmagunkért fel, vállalt felelősség konfliktusa merül fel. Az emberek a, alapvetően nagyobb biztonságot akarnak, és hogyan? A, csak önökön keresztül az államtól új törvények révén, és ezeket végre kell hajtani. Általános probléma ez, amit mindenek felett kell valahogy érvényesíteni. Persze ez is benne van, de alapvetően a munka védelme terén mégis csökkenteni kell olyan dolgok, a KKV-k. Ott van a kisvállalkozások törvénycsomagja. Ez jó, rendben van, ez még csak papíron van azonban meg. De az, hogy a kisvállalkozások könnyebben járhassanak el, mint a nagyvállalatok, ez még nem valósult meg. A KKV-k azok szegény kutyák, hadd mondjam így, mert olyan administratív terhek járulnak, hárulnak rájuk, amely, amelyek elviselhetetlen. Gondoljanak csak a reach A másik dolog, tudom, hogy a szociális biztonság, az, a, a tahográfokkal kapcsolatban fontos, hogy ö, szabályozzuk a vezetési időt, ö, biztonságosabbak az utat, 9 óra nappal, ö, 4 óránként szünet Na de hát ezt hogyan ellenőrizzük? Nem analóg, hanem digitális formában, és akkor, de igazából kidobtuk a gyereket a fürdővízzel együtt, a három és fél tonnás autók, teherautók lehet, hogy a környezetünkben mondjuk, tehát, tehát kisebb körzetben szállítanak de hát annak a szerencsétlen embernek, aki a helyi közértbe szállít, mondjuk 4000 eurót kell kifizetnie azért, hogy ezt teljesítse, mert be kell építenie a tahográfot, ugyanúgy, mint annak, aki Németországból Franciaországba szállít. És ugye természetesen azt mondja, hogy na hát ezek a bolondok már megint Brüsszelből elrendeltek valamit. Hadd mondja meg, a tahográf az egy remek dolog, de, de annál az embernél, aki a három és fél tonnás kis teherautójával valahova mondjuk homokot szállít, hát túlzás, csökkenteni kell. Nem csak, hogy csökkenteni, e, Tahani úrnál is ott voltam, hosszasan tárgyaltunk, a főigazgató természetesen semmiképp nem akart itt semmit e, változtatni. Ugye az 50 kilométeres határértéket nem akarta megváltoztatni, én 150-et akartam, mert 150 kilométeres körben ne kelljen egy kisvállalkozónak az egyetlen teherautójába tahográfot beszerelni. Őszintén szólva, ott sorakoznak az emberek, mert egyszerűen túl vannak terhelve. Ez borzasztó káros Európa számára is. Tehát az a kisvállalkozó, az a teherautó tulajdonos nem érzi magát védve, nem látja azt, hogy Kína meg Indiával szemben kell védeni őt, nem, ő arra gondol, hogy az ő munka körülményei sokkal nehezebbek, és a terhei nagyobbak. Úgy gondolom, hogy ezt most részletesen elmondtam. Köszönöm szépen. Az intézményi javaslatok eljutnak hozzánk. Négy alapvető Moszkvában is voltam persze, de nem ezt akartam mondani, hanem Stockholmban voltam, ott leszünk legközelebb csütörtökön, és négy közvetlen vagy független bürokrácia bizottság van a 27 tagállamban Németország, ott normakontroll Svédország, a Régerát, Hollandia, az Aktál és Nagy-Británia. Az összes többiben még nincs független bürokrácia ellenőrzés, de elindult a folyamat, és bízom abban, hogy a következő, elkövetkezendő időben minden mindenütt megjelenik a komitológia és Ribler asszony, de hát közben mindenki elfelejtette. Ugye ez a villanylámpa a 100 wattos megszűnt, azóta mindenki 99 99 wattosat csinál, úgyhogy amit amit a, a 100 wattos körtével csináltak, az nevetséges, most van a 99. De hát az, amúgy is az emberek 99 wattosat vásárolnak. Önöknek kell majd most utána ö, menni, hogy akkor ne 100 watt legyen a határérték, hanem 90, akkor a, az ipar majd 89-et gyárt, úgyhogy rendkívül érdekesen alakulnak a dolgok, és teljesen ö, felesleges. A cseh kollega valóban beszéltünk korábban, és kiváló az, hogy egy fiatal képviselő, aki, akit most választottak be az Európai Parlamentbe, ilyen intercsoportot hoz létre az administratív terhek csökkentésére. Kvázi előfutára lehet ez egy bizottságnak, minden jót kívánok hozzá, és remélem, hogy ebben az intercsoportban sokan fognak részt venni. Géringer asszony, nagyon sok intenzív, tehát nehéz kérdést tett fel, 25 százalék. 2005 alapja ez. Tehát 2005 a bázis, akkor azt mondta a bizottság, hogy nézzük meg a jogállományt, a, a, tehát a, a, a törvények mennyiségét, ennek 25%-át kell 25-35 milliárdos érték volumenben csökkenteni. Lehet közös saját javaslat, bármi. Nagyon gyakran kritizálnak mellesleg engem, hogy mi az értelme ennek, de, de igazán használható javaslat még nem jött. Kritika igen, de új javaslatot a parlamentből, vagy máshonnan nem kaptam rengeteget. Úgyhogy azt kérem önökkel, hogy igenis mindazt, amit mi elvégeztünk, és amit hát azt hogy alapvetően többségi formában fogadtak el, ezeket tanulmányozzák. Ugye ez a magas szintű munkacsoport nem ilyen leépítőkből áll, hanem olyanok vannak a csoportban, akik bizonyos érdekeket is képviselnek. A teljes a, a spektrum a, a, a politikai véleményeket minden irányból tartalmazza. Tehát egy olasz vállalkozó például, és a nagyon érdekes viták vannak az egyik számára a munkavédelmi intézkedések humbug, a másik pedig úgy gondolja, hogy ez a legfontosabb. És pontosan ez az a vita, amelyet önöknek is le kell folytatni. Mit akarunk? Nagyobb biztonságot? Bürokráciával-e? Vagy vagy készek vagyunk kockáztatni, és nem mindent szabályozni. Pontosan ez a kérdés, de az emberek minden egyes szerencsétlenség kapcsán még több bürokráciát, még több szabályt akarnak több, tíze, eh, több tízezer képviselő, több tízezer eh, közalkalmazott van a tagállamokban, akik eh, csak arra gondolnak, hogy hogyan javíthatják az emberek az életét, és a politikus ilyenkor mindig új szabályot, szabályt akar hozni. Ez az általános probléma, erről kell beszélni. A kérdés 212. Osztom a véleményét. Úgy gondolom, hogy a bizottság függet, tőlem függetlenül folytatja a munkáját tehát 2012. Eh, a bizottságnak is ...2012 eh, tulajdonképpen igaza van, 25 százalék, 45 milliárd, vagy még több, ez a cél. De ezt 2013-ban eh, lehet csak valóban ellenőrizni. De felírtam, és hogyha majd a bizottság elnökével beszélek, mert ugyancsak munkám lesz ebből, de hogyha a parlament ezt jelzi, akkor igazából érdemes -e végigfontolni, hogy ne legyen -e tényleg mégis 2013. A 25% pedig az a bizottság eh, célszáma. Az Európai Parlament határozott azonban, ezt elolvastam, nagyon, nagyon hosszú, eh, inten, eh, súlyos határozatokat, és ezekben van hogy nettó. Tehát a bürokrácia teljes mennyiségét akarják 25%-kal csökkenteni, ami azt jelenti, hogyha új törvény jön, akkor a meglévő törvények közül valamit törölni kell. Ez a sunset regulation, vagy valami hasonló, úgyhogy a következő két évben majd meg kell próbálni ezt végig gondolni, és az embereket motiválni. De, mint mondtam, erre a hatalmas alakra itt az elnökre is építek, és különösen a jogi bizottságra. Mégis hadd, még egyszer hadd mondjam el, a jogi szakbizottság számomra az, amely a bürokrácia kérdését a legabsztraktabb, legszélesebb formában vizsgálja, és nem csak egy szempont alapján, szakmai szempont alapján. Úgyhogy nagyon örülnék, hogyha mondjuk egy év, még egy éven belül itt lehetnék, nem akarok fenyegetni senkit, de visszajövök, és remélhetőleg akkor be tudunk számolni további döntésekről, ha semmire nem jutunk. Akkor ezt hadd mondjam meg, hogy nagy hátrány lesz Európának, mert akkor az emberek azt fogják érezni, hogy semmi értelme az egésznek. Akkor itt a biztos, meg baró, a bizottság, meg Barózó is létrehozták ezt a bizottságot, a, a magas szintű munkacsoportot, a Stajberrel az élén, és semmire nem jutottak. Ez nem lesz jó az Európai Uniónak. És az Európai Uniónak nagy kérdésekre kell válaszolni. Az embereknek jelezni kell tudni, hogy látnak egy problémát, mi is okozói vagyunk a bürokráciának, de mivel tudjuk ezt a, a problémát, foglalkozunk vele. Nem XY ember szintjén, hanem a szerint, a motto szerint, hogy e, kedves európai polgárok, megértettük. Ezért csinálom, hogy ezt a hatalmas, fantasztikus gondolatot Európa újraegyesítés, Európa újraegyesítése nem csak németországi, hanem európái, ahogy a cseh köztársaságból való kollega is mondta, illetve hát ő még valószínűleg nem, nem is tudja, hogy mi, mit jelenthet e- ez, nem is ha nem is élt, vagy nem is gondolkozott, akkor talán felnőttként, de hogyha a németországi fal nem omlott volna le, akkor lehet, hogy nem is jutottunk volna idáig el. Segítsenek, és hogyha majd konfrontálodom valamely biztossal, akkor támogassanak meg engem. Nem nagyon fáradtságos mindig eljönni Brüsszelbe, megmagyarázni nekik a biztosoknak dolgokat. De természetesen fontos, hogy oda masírozzon az ember, tárgyaljon velük, hiszen sokkal több eredménye van ennek. Köszönöm. Köszönöm szépen Stoiber doktor úrnak a frissítő szavakat. Mi is megteszünk mindent, remélem, hogy elég lesz önnek pedig jó munkát, sok sikert kívánok, és akkor legkésőbb jövőre ugyanígy találkozunk önnel a bizottságban. So, dann können wir in der Tagesordnung fortfahren und kommen zum Punkt 5. Jó, akkor az ötös napi rendi pontra térhetünk. Ez a késedelmes fizetésekre vonatkozó irányelve. Baldassar kollégának mindjárt megadom a szót, de hadd mondjam el, hogy még mindig tárgyalunk az IMCO belső piaci bizottsággal a hatáskörök felosztásáról. Van már egy alapvető egyet, felfogás arra vonatkozóan, hogy az, hogy az a fokozott együttműködés eljárását választjuk. A hatos cikkben még nem állapodtunk ugyan meg, úgyhogy ha a két bizottság a héten összeül és tárgyal, akkor meg fogjuk ezt is nézni, megnézni, hogy meg tudjuk-e oldani, és akkor kiderül, hogy a két bizottságban ki mit csinál. Tehát megadom Baldessare kollégának a szót. Grazie, Presidente. Io la ringrazio anche per... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm azt a lehetőséget is, hogy eh, Steiber urat is meghallgathattuk, mert nagyon világos, amit mond. Röviden összefoglalnám, hogy miért is létezik ez az irányelv. Nagyon sok tanulmány készült a bizottság részéről, és ez azt, mutató, azt mutatta, hogy sürgősen szükség van a késedelmes fizetésekkel való foglalkozás az Európai Unión belül. Legyen az magán vagy kereskedelmi ügyletek vonatkozásában a különböző kis és közép vállalkozások és közalkalmazottak között. A kockázat az, hogy nagyon sok járulékos veszteséget is szenvedhetünk a válság miatt esetleg csődbe mehetnek bizonyos cégek a nagyon-nagyon késedelmes fizetések miatt egyes országokban. A belső piac homogén voltának megszűnése is hozzájárult ehhez a negatív helyzethez. 873 milliárd euróról van itt szó. Főleg a kis vállalkozásokat érinti ez, mert szinte minden országban főleg őket sújtotta a válság. Ennek oka az, hogy Nagyon sok kiskereskedő szenved attól, hogy a közalkalmazottak későn fizetnek. Az Inkóban voltam előadó, ahol különböző területek szakértői jelentek meg, és mindannyian azt hangsúlyozták, hogy nagyon gyorsan kell foglalkoznunk ezzel az irányelvel, és el kell fogadnunk. Elsősorban Az irányelv kritikus részére szeretnék kitérni. Az első a kettes cikk, amely pontosan definiálja a közigazgatást, ami engem illet, én a szélesebb körű definíciót használnám a 2035-ös irányelvben, amelybe azokat a cégeket is bevettük, amelyek általános szolgáltatásokat nyújtanak saját területükön vagy országukban monopóliumként. A második pont az a kapcsolat, amely a közigazgatási rendszerek között kialakul. Itt az irányelvben van egy törés, ahol is utalás történik azokra a kapcsolatokra, amelyek a vállalatok között léteznek, főleg olyan intézkedésekre utalva, amelyek a késői kifizetéseket érintik. A javaslat maximum 30 napot ad az ilyen intézkedésekhez, ez egy bizonyos ösztönző ellenes intézkedés a késői kifizetések elleni harcban. De az európai szintű harmonizáció céljából amennyire csak lehet, ki kell küszöbölnünk a kivételeket és a felmentéseket, mert egyébként ha sikerül e- ezen a terminológián átlépni, akkor átlátható záradékokat szeretnének majd az emberek, mert egy domináns partnerrel kívánnának kapcsolatot tartani, mint több kevéssel. Például egy olyan szállítóval, amely kevesebb feltételt szab a késői fizetés esetében. Például a kis és közép vállalkozások a közigazgatási rendszerekkel való kapcsolatukban. és nyilván a, a nagyobb szervezeteket favorizálják. Az ötös cikk értelmében 30 napot követően, tehát amikor lejár az a határidő, amelynek értelmében késői fizetésnek nevezhető az, ez, az, ez az összeg, és bizonyos ö, körülmények között, konkrét körülmények között Ami engem illet, ez nem kimerítő lista, de azt gondolom, hogy a hármasnak és a négyesnek kell a leginkább ö, kötelező jellegűnek lennie. A hatos cikk csak a nem fair ö, kötelmi ö, záradékokkal foglalkozik. Az alkalmazást ez csak ö, fair problémákra korlátozza, ez azt jelenti, hogy csak rendkívüli helyzeteket vesznek figyelembe, pedig tulajdonképpen nem így van. Az irányelv nem akar annyira konkrét záradékokat meghatározni, A tartalom viszont azt jelenti, hogy ez az áradék nem fair. Tesz. Ci sono due temi che hanno contraddistinto il... Tehát például a visszatérítés ö, költségekre gondolok itt, hogy csak egy példával éljek. A bizottságban és a jogi bizottságban az első eszmecsere során először is a fontosságot illetően, illetve az 5%-os alkalmazandó százalékos értéket illetően abban az esetben, hogyha például egy közigazgatási szerv a meghatározott határidőn belül nem fizet. Tehát ezzel szemben az az érv, hogyha az ember csak egy napot késik, akkor is az 5%-ot kell, hogy fizesse. Azt gondolom, hogy ez mindenhol igaz, hogyha létezik egy határidő, és ez, ez lejár, akkor a büntetést alkalmazni kell. A második dolog arra vonatkozik, hogy mi a kapcsolat a magánszemélyek között. Ha létezik egy európai szintű irányelv, amelynek célja az, hogy jelentős gazdasági hatást gyakoroljon a létező rendszeren belül, a szerződéses szabadság korlátozására a magánszemélyek szférájában, ez akkor lehetséges, és ez egyértelműen kitűnt a meghallgatás során, hogy a magánszemélyek is ö, megállapodhatnak ö, egy másik határidőben. Túl lehet lépni a 30 napos határidőt, egészen 60 napig. Tehát a két szerződő fél ö, szerződéses szabadsággal rendelkezik. De ha nem egyenlő esélyekkel indulnak a szerződéses felek, tehát az egyik gyengébb, akkor ez nem van. Az irányelv üdvözlendő lenne, és nagyon remélem, hogy a képviselők elmondják majd véleményüket, hogy ne csak a 7-8 érintett országban, hanem mondjuk máshol is alkalmazandó legyen. Olaszország, Görögország, Spanyolország ezt az utat járta, de egy közös piacon ennek nyilván negatív hatása lenne más országok piacára is. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, Speroni ez jó. Köszönöm. Köszönöm Valdeszárek kollégának a bevezetőt. Egy kérdésem lenne. Elhangzott, hogy ha ugye egy nappal túllépik a határidőt, akkor egyfajta mm, mm, halasztott határidő alkalmazására lenne lehetőség, tehát 14 napos túllépésnél mondjuk csak 3%-os késedelmi kavatot alkalmaznánk, nem 5-öt. További kérdés az áradékok vonatkozásában. A be nem tartott az áradékok vonatkozásában. Persze gyönyörű záradékokat írhatunk bele a törvénybe, aztán akkor ezt nem veszik figyelembe. Ezzel is csinálni kell valamit. Induljunk ki abból, hogy 90 napot tervezünk valaminek a behajtására. Tehát ez valami három hónap, ugye, tehát ez nem kevés idő. A helyzet az, hogy ha valaki ugye nem akar fizetni, az ez ellen jogorvoslati lehetőséggel élhet. Aztán gyakran hatájon kívül helyezik a behajthatóságot. Erre is van tehát lehetőség a bíró egy fizetési meghagyást bocsát ki, az adós jogorvoslattal él, aztán eltelhet könnyen három-négy hónap, vagy még több is, az egész ugye fellebezési fázisba kerül és hasonlókban. Ez nagyon hosszú ideig tart tehát. Éppen ezért véleményem szerint valami határidőt kellene megszabni arra, hogy az egész eljárás lezárásának meddig kell megtörténnie, nem csak ö, ö, részeknek. Hiszen ha időközben eltelnek hónapok, évek, akkor nem igazán segítettünk az érintettel. Aztán más záradék is elképzelhető lenne a hitelező védelmében. Mert egyetemben nem mindig szükséges minden összeg vonatkozásában ügyvédet fogadni, hiszen mondjuk egy behajtandó 1000 euróból 2000 eurót kell aztán fizetni az ügyvédnek a végén, hát akkor abból nincsen sok hasznunk. Úgy gondolom, hogy kis összegű követelések esetén a, ezt a jogi utat nem kellene alkalmazni. Tudjuk, hogy ugye ilyen kis összegkövetelések esetén lehetőség lenne ügyvéd nélküli eljárásra, tehát a, a perértékből indulhatnánk ki. Köszönöm szépen, nekem is lenne egy kérdésem. A, e, olyan különleges kifizetések vonatkozásában, amit a közhivataloknak kell kifizetni, nem tartanak tiszteletben valamilyen kifizetési határidőt. A kérdésem, hogy ez nem jelente problémát tekintettel arra, hogy ez ugye lehet egy büntetési kártérítés. Alkalmazhatnánk valami általánydíjat, de ha ilyen általányt alkalmazunk, akkor minden eljárásban azonosan kellene eljárni. Hogyha különösen külön ö, vesszük ezeket az általányosításokat, és azt mondjuk, hogy az egyiknek többet kellene fizetni, mint a másiknak, akkor uh, ilyen primitív temésről beszélünk, olyan dologról, amit igazából az Európai Unió nem is ismer. Vannak olyan tagállamok, ahol ez létezik, de hogy európai szinten ez nincs meg, nem létezik. Éppen ezért egy kicsit közelebbről meg kellene vizsgálnunk ezt a kérdést. Nem hiszem, hogy Európában ebben az irányba kellene elmozdulnunk. Köszönöm. Az előadónak adok szót, tessék. tessék. Sì, io credo che sia un principio che Igen. Úgy gondolom, hogy olyan elvez, amit föl lehetne használni. És Peroni úr megoldása is az, hogy fokozatos legyen a szankció, ez, ez is kiegyensúlyozott feltételezés lehet. Azt gondolom, hogy 90 napon belül jutni a határidővel, ö, igazándiból megerősíteni ezt az irányelvet. Nem tudom, hogy egy közigazdasági szerv mennyi késedelmi határidőt, ö, jogi költséget, stb. stb. stb. tud összegyűjteni, plusz a megtámadott ügyvédi költségét is. Mindenképpen nyilván el kellene kerülni ezeket a költségeket. A késedelmes fizetése vonatkozó mechanizmusok minden rendszerben léteznek, de vannak kompenzációs rendszerek is. Nálunk ezek eltérőek Például le lehet foglalni bizonyos ingatlant, vagy annak egy részét, és aztán a bírótól függetlenül születhet olyan ítélet, ami aztán a végrehajtást teszi lehetővé. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezek a javaslatok nyilván hasznosak lehetnek, mindenképpen elnök úr. Ő rend, ön rendkívül fontos gondolatokat fogalmazott meg a vita során. De még nem jutottunk az utolsó stádiumba, még csak a vitánál tartunk az előkészítésnél, és nagyon remélem, hogy gyorsan összeáll egy igen komplett dokumentum, és azt is, hogy közösen gyakorolhatjuk akaratunkat, mint bizottság. Köszönöm. Entgegen. Kommen wir zum Punkt Köszönjük. Térjük akkor a hatodik napi rendi pontra a Brüsszel egy rendeletről. Cietka úré a szó, tessék. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. E, ciekawie układa. Köszönöm szépen, elnök úr. A mai vita rendkívül érdekes, ugyanis pontról pontra nagyon érdekes utat kívánunk illusztrálni Európában, ugyanis mind a természetes személyek, mind a vállalatok működésének javítását követően áttértünk a közigazgatási szervekre. Ez nagyon jó dolog, nagyon jó volt a vita, az előző jelentés és az én jelentésem is ugyanabba az irányba halad. Mégpedig ebbe az irányba. Szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon értékelem azt a tényt, hogy vitánk nem korlátozódik csak a saját frakciónkra, illetve saját szakbizottságunkra, hanem külső szakértőket is bevonunk ebbe a munkába. Azt nem mondhatom, hogy már minden bölcsesség rendelkezésünkre áll saját magunknak, viszont a szakértők rendelkezésünkre állnak különböző szakterületekről, és ezt szeretném mondani, hogy mennyire hálás vagyok azért, hogy a szakértőkkel konzultálhattam a Brüsszel 1-ről, különböző tagállamokból, különböző szakterületekről. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy tovább kívánjuk folytatni ezt a vitát, annak érdekében, hogy a megszületendő dokumentum ne csak saját véleményünket tartalmazza, és saját elképzeléseinket, hanem a szakértőkét is. Most nem akarok részletekbe bocsátkozni. A Brüsszel egy tanácsi rendelet működéséről, mert a munkadokumentum még nem készült el. De néhány előzetes megjegyzést követően szeretnék mindenkit arra kérni, hogy megjegyzéseivel segítse a további munkát. A szakértőkkel folytatott eszmecseréből egyértelműen kiderült, hogy a tagállamokban csak egy és másfél polgári eset vonatkozik a Brüsszel egy rendeletre. Ez azért érdekes, mert ez nem azt jelenti, hogy nincsenek problémák, hanem azt, hogy a polgárok vagy a vállalatok feladják. Mert egy csomó korlátba ütköznek, amelyek megakadályozzák, hogy jogaikat gyakorolják. Ez pedig azt mutatja, hogy hiányzik a jogbiztonság, az egyes tagállamokban, illetve problémás a nyelvhasználat a határokon átnyúló esetekben. Úgyhogy az egyik legfontosabb terület, ahol a Brüsszel egy értékelése során lépnünk kell, az nem más, mint az, hogy más nemzetközi dokumentumok, mint például a New Yorki,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 a köztes eljárás vajon hatékonyságát biztosítja az ítéleteknek, illetve garantálja-e az egyes felek érdekeit. Ez rendkívül kényes eszköz, és úgy gondolom, hogy alaposan mérlegelnünk kell minden előnyét. a különböző jogi eszközök, mint például a, az európai elfogadási parancs, kifizetési felszólítás léteznek már. de még csak körülbelül 5 éve. Úgyhogy talán még korai lenne megítélni, hogy milyen hatékonyan működnek, és nagyon nehéz azt a következtetést levonni, hogy garantálják a felek hozzáférhetőségét a megfelelő eljáráshoz. Azt hiszem, először is elemeznünk kellene, hogy milyen hatással vannak ezek a különböző eszközök arra, hogy a felek számára biztosítják-e az azonos jogokat. És amikor egy másik országból érkezik valamilyen ítélet egy jog, bíróhoz, akkor a lényegi elemek alapján tudja összehasonlítani. Például minimális tartalmat kellene előírni, és úgy gondolom, érdekes lenne elektronikus megoldásokat is javasolni, amelyeket föl lehetne használni az eljárás ellenőrzésére, nyomon követésére. Majd a jövőben szeretnék ezzel részletesebben foglalkozni. Azt hiszem, olyan mechanizmusokra is szükség van, amelyek megszüntetik a, az egyes ítéletek végrehajtását abban az esetben, ha a bíróságnál ezt megtagadják végrehajthatatlanság miatt. Abban az esetben, ha már született ítélet, egy adott témában ugyanazon feleket érintve egy országban, akkor ez fontos lenne. Ami a harmadik országokat illeti. Elsősorban a Brüsszel egy bilaterális megállapodásokra vonatkozó része illetve az ítéletek elismerése és végrehajtása nagyon fontos a harmadik országok és egyebek között. Tehát azok a tagállamok, amelyek még nem tagjai az EU-nak, és harmadik országokkal ilyen jellegű megállapodásokat kötöttek, olyan területeken, ahol például nemzeti igazságszolgáltatásra van szükség, közvetlenül alkalmazandók lennének. A nie jedynie przy ocenie uznawania. Nyilván az eljárás elején volna ennek értelme, nem pedig az ítélet megszületésekor. Sądu oraz e, arbitrażu. Wydaje mi się, że rozporządzenie Bruksela I w tym zakresie powinno zostać uregulowane zgodnie e, z konwencją azt gondolom, hogy a hágai ö, egyezményt kellene kiinduló pontként felhasználni, főleg, hogyha, mivel az Európai Unió csatlakozni szeretne hozzá. Végezetül el kell mondanom, hogy nem vagyok meggyőződve arról, hogy kizárólagos kompetenciával kellene rendelkeznünk az ítéletek elismerése vonatkozásában a Lugánói ítélet nem hiszem, hogy helyesen tükrözi a tagállamok álláspontját a Lisszaboni szerződésről. Ha egyetértenek, azt szeretném javasolni, az árnyék jelentéskészítőkkel együtt, hogy a legutóbbi meghallgatáson jelenlevő szakértőkhöz forduljunk, hogy alakítsanak ki álláspontot ebben a témában. Vannak már korábbi tapasztalataink ilyen jellegű konzultációról. amit felhasználhatunk ebben a konkrét esetben is. Azt is el szeretném mondani, hogy decemberre elkészül a munkadokumentum, és az elő előzetes tervezete a jelentésnek pedig januárban, februárban. Akkor szavazhatnánk is róla a szakbizottságban. Szeretném még egyszer elmondani, hogy nyitott vagyok az önökkel való együttműködésre ebben a rendkívül fontos és kényes kérdésben. Önökkel, a szakértőkkel, remélhetőleg a folyamatos együttműködésünknek köszönhetően az árnyék jelentést készítőkkel. Remélem, hogy sikerül javítani ebből a szempontból a közösségi ö, jogalkotásunk. Frau Tessék, kollega. Köszönöm szépen. Nos, ami ezt a kérdést illeti, mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani, és gratulálni mindahhoz, ahogy ez az ülés megrendezésre került. Stoiber úrtól kitűnő prezentációt hallottunk, különböző szemszögből egyre jobban azt látjuk, hogy az európai jogot a polgárok nak megfelelően kell kialakítani. Ez fontos abból a szempontból is, hogy az EU szava hihető legyen, és a polgárok bizalmát élvezhesse. Ez különösen fontos a jogi szakbizottság számára is. A szakbizottságokban ö, ö, frakciókban végzett munkáról sokan azt gondolják, hogy ö, vagy szakértők foglalkoznak különböző unalmas kérdésekkel, Mindenek előtt tehát a polgárok napi szükségleteivel kellene foglalkoznunk. A külpolitikával, a nagy, igazán nagy kérdésekkel, de nem csak ezekkel a dolgokkal, hanem tényleg olyan dolgokkal, amelyek a polgárok napi életét érintik. Ha megnézzük a Brüsszel egyest és az ezzel kapcsolatos jelentést, meg kell mondjam, hogy részt vettem a szakértői meghallgatáson, és ott hallhattunk nagyon különböző álláspontokat, ahogy a, az előadó is elmondta, például az exekatúra megszüntetését illetően. Ez is egy tipikus példája ezeknek a folyamatoknak. Ezt a rendelkezést öt évig alkalmaztuk, mindössze az ehhez kapcsolódó folyamatok meglehetősen lassúak. Nehéz a rendelkezést végrehajtó országban hiszen kölcsönös bizalom kell az érintett országok között, ugye jogi elvek végrehajtásáról van szükség. Óvatosan, alaposan meg kell vizsgálnunk a probléma, felmerülő probléma ellenőrzésének, vizsgálatnak lehetőségét. Vannak azonban ilyen dolgok, szerintem az elnök is egyetért ezzel. Ami a bűnügyi területet illeti, ugye az elfogató parancs is ilyen dolgokon alapszik, az egyik ország kiállít egy elfogató parancsot, a másik ezt végrehajtja. Nos tehát, a Brüsszel egyes nagyon fontos terület. A Stockholmi programmal is foglalkozik mindez. Fel kell kérnünk a tanácsot arra, hogy a Stockholm program záró rendelkezéseit fogadja el. hiszen a, ugye nagyon sok érintett van, legyen a bíróság, polgárok, különböző közigazgatási szerve. Fontos, hogy előre tudjunk lépni, nem tudunk <clears throat> megfelelni az ezzel kapcsolatos követelményeknek. Gondolok itt például erre a programra, és ez is nagyon fontos, ennek a mindennapi végrehajtása is nagyon lényeges szerepet kap. Úgy kell ezt végrehajtani, hogy a polgárok ezt érezhessék. Notre collègue... Köszönöm szépen. Ahogy Szefka kollega is elmondta, rendkívül összetett témáról van szó, a Brüsszel egy rendeletről, de azért néhány szót engedjenek meg annak érdekében, hogy elmondjam, hogy mennyire támogatom azt, hogy a nemzetközi keretek között rendkívül támogatom ennek kiterjesztését. Ugyanis annyira összetett helyzet alakult ma ki, amit egyáltalán nem értenek az érintettek. Ennek kiterjesztése, a rendelet kiterjesztése teljes harmonizációt tenne lehetővé, és a, a vállalatok, az európai vállalatok közötti versenytorzulás kockázatát kikerülhetné, mert egyértelmű lenne a harmadik állammal való helyzet, függetlenül attól, hogy hogyan is vélekedik a bíróság, amelyhez fordulnak az érintettek, ugyanis a szabályzók ugyanazok lennének. az egyes és kettes rendeletnek megfelelően kellene eljárni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Az eddigi tapasztalatok szerint a Brüsszel egy nagyon jól működő európai bírói hatáskört meghatározó rendszer a polgári ügyekben. De hát egyébként nem lennénk itt, az is látszik, hogy vannak hiányosságok. Ezeket helyre kell állítani. Szeretnék egy kicsit messzebb menni, mint a bizottság zöld könyvében felvetett kérdések. Vannak olyan problémás területek, ahol a gyengébb felet kell védeni. Ez a brüsszeli egy rendeletben is szerepel már. Már legutóbb is a szakértőknek feltettem a kérdést, és jeleztem, hogy miről is van itt szó. Szükség van arra, hogy egy, hogy a munkaügyi harc, sztrájk, kapcsolatban saját külön joghatóság, illetve bírósági legyen. A forum shopping kapcsán is elhangzott ez. Úgyhogy az IPR egyik alapelvét említeném, mely szerint a tényálláshoz való legszorosabb kapcsolatról van itt szó. Ezért fontosnak tartom azt, hogy legyen egy olyan bíróság, egy olyan joghatóság, amely a sztrájk helyén, helyszínén történik, a munkaügyi harc helyszínén, nem pedig az Európai Bíróság határozata alapján választási lehetőségek szerint határozható meg. Végül pedig a Róma 2.9-es cikkéhez való koherenciát is szeretném megemlíteni, hogy fontos lenne. Másik kérdés ugyanezzel kapcsolatban a, az egyéni munkaszerződések, munkavállalók egyéni munkaszerződéseinek jogi illetékessége olyan munkavállalók esetében, akik a munkájukat nem egy tagállamban végzik. A gyakorlatban problémák merültek fel ezzel kapcsolatban. A modern munkavilága egyre nagyobb mértékben tesz ilyen tényállásokat lehetővé. Úgyhogy szeretném, hogyha az üzemi betagozódás alapján lehetne ezt meghatározni, nem pedig a vállalat, illetve a munkavégzés helyszíne alapján. Talán ezzel kapcsolatban is tudnának mondani pár dolgot. Végül pedig, és tulajdonképpen ezzel jövök el, jutok el a kérdéseimhez. A fogyasztókkal kapcsolatos. Ha arról beszélünk, hogy közelebb kerüljünk az állampolgárokhoz, akkor pont ezen a területen kell ügyelnünk. Mire gondolok? A fogyasztó tulajdonságát nem közvetlenül a, a keresetet benyújtónál kellene érvényesíteni, hanem határon átnyúló formában is. Pontosan azért, hogy a fogyasztói jogban való új vonásokkal kapcsolatban további pozitívumokat lehessen érvényre jutatni. Most jutottam el a lényeghez, itt nem leszek persze már annyira részletes, most az első vitában az exekvatúr eljárás. Ahogy Cvijevka képviselő és mások is mondták, itt fontos a, a mérlegelés. Vannak mellette és vannak ellene szóló érek, érvek. A külföldön való végrehajtás, illetve a költség, mint érve. Ezek súlyos okok, de gyakorlatilag ez csak az egyik dolog. Abszolút fontosak a jogi garanciák, ez pedig a másik oldal. Azt kell megnézni, hogy nem sikerül-e ennek alapján ezt az eljárást megszüntetni, vagy pedig e, nem érdemese mégis várni türelemmel, hogy megnézzük, hogy hogyan alakul a jövőben. És van még egy dolog. A jogfüggőség. A csoportos keresetek lehetőségét üdvözlöm, hiszen a szakbizottság is ezzel már sokat, erről sokszor tárgyaltunk. Ez a polgárokhoz való közelebb kerülés egyik lehetősége. Valisz kollega. Köszönöm szépen, elnök úr, és elnézést kell kérnem az előadótól, hogy nem voltam itt előadása elején egy másik megbeszélésen kellett lennem. Az exekvátor eltörlésével kapcsolatban hadd mondjam el, hogy egyértelműen ez a revízi, az áttekintés központi kérdése a svéd elnökség idején. És valóban ez az egyik olyan kérdés, hogyha ezt sikerül jól megoldanunk, akkor Európában a kereskedelmi és polgári jog rendszerét sokkal hatékonyabb, egyszerűbb formában sikerül végre megvahajtanunk, ha sikerül, mondtam. Azért, mert világosan vannak fenntartások. Abból a szempontból, hogy a védelem jogát mely mértékben tartják tiszteletben. Természetesen ezt szeretnénk, és bízni szeretnénk egyéb jogi rendszerekben is, Európa bármelyik pontján is. Ez az alapja az együttműködésnek. De az is világos, ezekben az esetekben nincsen lehetőség arra, hogy megnézzük magát a folyamatot, a másik tagállam folyamatát, hiszen pontosan az a lényeg, hogy ettől eltávolodhassuk. De van egy-két olyan eset, amely az Európai Bíróság elé is került, ami már némi okot ad az aggodalomra. Eh, és ezek inkább a szabály, a kivételt jelentik persze, mint a szabályt, de mégis arra vezetnek, hogy az exekvátor eltörlése kapcsán reflektáljunk olyan rendszer, egy olyan reflekt, rendszerre, amely a fenntartási kötelezettsége, a legutóbbi mandátumnak a fenntartási kötelezettségét is magában foglalná. Múlt héten jártam egy olyan konferencián, ahol különböző európai országok jogászai vettek részt. Bizonyítható, hogy a felek az európai fizetési meghagyást és végrehajtási meghagyást belső ügyekben is alkalmazzák, mert tudják, hogy így elkerülhetik az exekvátort. Nagyon örülök egyrészt ennek, mert eh, ugye, hogyha nem ke, eh, ne csináljuk a Brüsszel egyben, hogyha a peres feleknek európai eszközre van szüksége, de nagyon érdekes fejlemény ez. Mégis garantálni kell azt, eh, hogy megfelelő folyamatok indulnak el. Nagyon örülök persze annak, hogy a konzultáció, ahogy az előadó javasolta, folytatódik, és örömmel veszek részt is ebben, ha lesz rá mód. Köszönöm szépen. Az előadó javaslatával kapcsolatban online és nem hivatalos kérdést is hallottunk a szakértőktől, nincsenek fenntartások, tehát akkor így járhatunk el. A kellő időpontban az előadó akkor a be, az előre bejelentett munkadokumentumot is majd, illetve addig végig gondolja ezeket a kérdéseket. Ezzel pedig át szeretném adni az ülés levezetését Berlinger kollégának, mert a következő napi rendi pontnak én vagyok az előadója. Oké. Okay. Allora, subito la parola al Akkor azonnal meg is adom a szót az elnök úrnak. Veramente un lavoro difficile. Tényleg nagyon nehéz feladatom van. Így van, a jogi bizottságban vagyunk, úgyhogy formálisan minden legyen csak helyes. A deontológiai kérdések a vállalatvezetéssel kapcsolatban. Igazából arról van szó, hogy az Európai Bizottság idén tavasszal két ajánlást fogadott el a mindenki által kedvelt menedzseri fizetésekkel kapcsolatban a két ajánlás kiegészítése 2003-ból vagy 2004-ből már származik, és e- ezért a 2003-as ajánlással már 2003-ban az volt a tapasztalat, hogy a tagállamok közül egyetlen egy tartotta magát, a Hollandia az összes többi figyelmen kívül hagyta. Ezért az Európai Bizottság most két új ajánlást határozott el. Ha megengedik, azt mondom, hogy nem szükségszerűen meggyőző megoldás egy problémának, mert hogyha van egy ajánlásom, és annak nincsen hatása, per pedig én azt szeretném, ha lenne, akkor igazából a törvényalkotásról kellene elgondolkoznom, tehát egy, nem pedig egy további ajánlásról. A bizottság minden esetre kísérő szövegeket, magyarázatokat fűzött a két magyarázathoz, hogy elmondja, hogy az a szándék, hogy bizonyos területeken valóban jogalkotásra is sor kerüljön. A saját tőke irányelv, a pénzügyi szolgáltatások terén. Tehát kvázi bejelentették azt, hogy a későbbiek során majd jogalkotásra kerül sor, vagy már folyamatban van. Nos, ez a jelenlegi helyzet. Ezen kívül pedig számos tagállam az Európai Unióban már megtette, vagy most hozza meg azokat a jogszabályokat, amelyek a menedzseri fizetésekkel, vagy menedzserek bizonyos csoportjaira vonatkozóan bevezeti. A legutóbbi G20-as csúcs, vagy azt megelőzőn is Pittsburghben már volt erről szó, és ott elhangzott, hogy már mindenki szorgalmasan dolgozik ezen. Itt van most a közös belső piacunk, ismerjük, mint jogi formát, amely lehetőség ad, hogy az egyik tagállamból a másikba menjen az ember e, egy európai e, részvénytársasággal például. Nem kell hozzá nagy e, fantázia, hogy az ember elképzelje, hogy az A tagállamban A szabályok, a B tagállamban B szabályok vannak, ha A-ból B-be költözünk, akkor a szabályok is változnak, és a munkavállalói szerződések az új tagállamban, ahova átköztöltünk, már nem fognak megfelezni, megfelelni. Nos, ez egy reális probléma. Éppen ezért felmerül valóban a kérdés, nem lenne szükség arra, hogy legalább alapvető struktúrákat európai szinten eh, szigorúbban az ajánlati szinte fölött legalább irányelven rögzítsünk. Ez merül fel persze, akkor felmerül ezzel kapcsán az, hogy mit szabályozunk, és mi lesz ennek a következménye más európai jogban, például a határon átnyúló részvényesi jogokról vonatkozó irányelven. Ezek azok a kérdések, amelyekkel foglalkozunk, és amelyekre konkrét álláspontokat is megfogalmazunk a bizottságtól, és azt kérjük, hogy megfelelő irányba terelje a tárgyalást, és talán egyértelműen fogalmazza meg azt, hogy mi európai szinten, még ha nem is a jog, de az ajánlás. Ez tehát a bevezetőm a jelentéssel kapcsolatban. Szerintem végig kellene gondolni azt, hogy az ajánlások tartalmát eh, nem kellene európai szintű jogszabály tartalmává tenni. Tehát a jövedelmek, elnökségi tagok, igazgatótanács tagok jövedelmének alapvető struktúráját legalább meg kellene tárgyalni, kerethatározatokat eh, hozni. Néhány nappal olvast, ezelőtt olvastam a, eh, az újságban, hogy a Siemens a jövőben eh, ezt a döntést a saját részvényeseire fogja átruházni. Ezt már mind tehát annak elő terében teszi, hogy európai szinten tárgyalások vannak. Nos, úgy gondolom, érdemes lenne egy jelentésben foglalkozni ezzel, az én tulajdonképpen ezt céloztam meg ezzel, hogy erre vonatkozóan javaslatot, illetve egy jelentésre vonatkozó javaslatot is megfogalmazom. Köszönöm, elnök úr! Elnök, a napirend értelmében eszmecseréről van szó, tehát megadom a szót a hozzászólóknak, parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon tetszik az ötlet. Úgy gondolom, hogy fontos. A hitelesség szempontjából is. Az időkeretekkel kapcsolatban az érdekelne, hogy hogyan lehet azt biztosítani, hogy legyen valami kötelező érvénye is. Ugye 36 hónap a határidő, ez viszont problematikus, mert addig folyamatosan a fejünk fölött lebeg majd az a vita, hogy miért nem tesz még az Európai Unió semmit, miért nem lép legalábbis egy lépést előre. Ez a name and shame az, ami ami fontos, meg kell nevezni, hogy ki gátolja a megoldásokat, és hogyan. Hiszen azt látjuk már, hogy a parlamentben van többség e kérdések megtárgyalására. Nos, a menetrend. Lichtenberger kolléga, ha szabad, megválaszoljam. Ugye idén már nem lesz lehetőség arra, hogy törvénytervezetet vagy tervezetet nyújtsunk be, tehát a törvény tervezeteket, javaslatokat egyeztetni kell. Úgy gondolom leghamarabb a jövő év elején lesz a jelentés tervezetre lehetőség. Az, hogy január, vagy február, vagy március még nem tudom megmondani, de az első negyed évben mindenképpen meg lesz a jelentés tervezet. Van-e még valaki, aki hozzá szeretne szólni? Úgy tűnik nincs, de mégis parancsoljon. Hmm. Благодаря, господин председателю. Приветствам... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni önnek is, és az Európai Bizottságnak is, sőt a szakbizottságnak is ezért a kezdeményezésért. Úgy gondolom, hogy ez egy rettenetesen fontos kérdés hazám, Bulgária számára is. voltak lényeges ügyeink bizonyos vállalatok vezető menedzsereinek fizetésével kapcsolatban, privatizációs vállalatoknál például. Úgyhogy ez több botrányt is okozott Bulgáriában, a lakosság körében példát is tudok mondani. A, víz, a vízügy koncesziós vállalata Szófiában. Nos, kiderült, hogy a e cégnek a vezetője havi 4000 eurót keres. Lehet, hogy ebben a körben ez nem olyan óriási összeg, de egy viszonylag nagy cég vezetőjeként, de egy olyan országról beszélünk, ahol az átlag nyugdíj 100 euró, és az átlag bér 300 euró havonta. Nos, egy nyugdíjas hogyha a vízdíját ki kell, hogy fizesse, akkor az a nyugdíjának 10-15 százaléka. Úgyhogy ennek alapján a 4000 eurós havi fizetés egy ilyen vezetőnek óriási botrányt okozott. Az állami szférában korlátozásokra van szükség. mivel a vállalatok ilyen béreket fizethetnek maguknak, és nem foglalkoznak azzal, hogy mi történik a, az emberekkel az országban, nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, és örülök a bizottság véleményének is. Köszönöm a hozzászólását. Ha más nem kér szót, akkor lezárom a vitát, és az eladónak adom meg a szót, hogyha válaszolni kíván, de ha nem, akkor lezárom a vitát, de ha bármi ö, elképzelés felmerül a témához, akkor kérek, tájékoztassák az előadót. Nyolcas pont következik kereskedési könyvre és az újraérték papírosításra vonatkozó tőkekövetelmények és a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata. Léne úr, az előadója, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a kérdés az előzővel közvetlenül összefügg. Az Európai Bizottság más szempontból, de ugyanazt a területet közelíti meg, ez is nagyon fontos szempont kétség kívül, az, ahogy bizonyos top menedzserek fizetését, a tőkeszolgáltatások terén dolgozó top menedzserek fizetését meghatározzák. Nos, az mondjuk így, hogy válság segítő hatása volt ennek. Azt a válságot is előidézték, amiben vagyunk. Ezt el kell ismerni, és pontosan ez vezette az Európai Bizottságot a helyes útra. Azt javasolják, hogy ha a vállalatok szerződésekkel ilyen mértékű kockázatokat vállalnak, akkor az először is a saját tőkére kell, hogy kihasson. Tehát a saját tőke elírásokat kell módosítani, magasabb saját tőke terhelést kell, hogy okozzon. Ez egy nagyon fontos elv. A részletekről persze nyilván tárgyalunk még, de az út jó. A jogi bizot, szakbizottság szempontjából fontos. Nyilván az, a gazdasági szakbizottság is fog ezzel foglalkozni, de a jogi szakbizottság számára ez egy nagyon fontos jogi probléma, hogy milyen viszonthatása lesz ennek. Ugye a régi szerződések, amelyek nem könnyen módosíthatók, Jelenleg számos bírósági határozat van különböző tagállamokban, ahol bónusz kifizetéseket a bíróságok jogosnak ítéltek, annak ellenére, hogy rendkívül magasak. Nos, úgy gondolom, hogy ezt az egész kérdést alaposan meg kell vizsgálni, vizsgálni és ezt a vízhatási problémát is. Ha a saját tőke rendelkezéseket szigorítjuk, úgy, hogy a bankokat rövid távon terheljük, akkor ezeknek a bankoknak a hitelezési tevékenységükben is nehezedik a helyzetük, és még kisebb mondjuk nyílik arra, hogy kivásszanak a jelenlegi helyzetből. A kérdés persze az, hogy mikor lesz ez a rendelkezés hatályos. Tehát az alkalmazhatóság és a hatályba lépés még fontos. Az alapelv azonban jó, de megfelelő időben kell a jó lépést megtenni, nem pedig rossz időpontban a jónak vélt lépést, mert ebből sokkal rosszabb hatások várhatók, csak mint amit szándékozunk elérni. Úgy gondolom tehát, hogy a jogi szakbizottság számára egy jelentést kell, hogy majd a gazdasági bizottságba is hagyjon ott a az ottani kolléganő szempontjait is nyilvánvalóan fontos lesz megismerni. Köszönöm, már látom, vannak hozzászólók. Köszönöm szépen, McCartney kollega. A múlt héten nevezte ki az ECOM-ban előadónak, úgyhogy nagyon érdekes a jogi szakbizottság véleménye. Nyilván szorosan együtt kell működnünk azokban a kérdésekben, amelyek önöket is érdeklik. Tény és való az Európai Bizottsága szabályok szigorítását javasolja, és meghatározta azt, szigorú, hogy szigorítsák azt is, hogy a bankok hogyan mérik fel a kockázatot. A, hogy meghatározzák, hogy a piac bizalmát is növeljék, és éppen ezért nagyon fontos lépéseket kell tenni a részvényesek bizalmának visszanyerése érdekében nem szabad a, a rendkívüli kockázatvállalást ösztönözni. Mi tulajdonképpen a G20-aknál ugyanezt láttuk a hétvégén. Egyértelmű, hogy a várhatóan a lakosságnak kell majd 35 milliárdos, egy bank esetében, egy bank esetében 35 milliárdos költséget vállalni, hogyha a bank rosszul méri fel a kockázatait meg kell nézni más irányelvekkel, milyen kölcsönhatásban áll majd ez a tervezett jogszabály. Ezt mindig megtesszük, és a tőke pufferek kapcsán is milyen hatások várhatnak, várhatóak. A bankszektor egészére nézve próbálunk megállapodást kötni. A három pillér az a nagyobb tőke puffer, a bankok eh, kockázatvállalásának eh, a meghatározása, és néha bizony el kell fogadni, hogy a bank eh, belebukik egy vállalkozásba. A transz- meg kell néznünk, hogy a tranzakciókat adóztassuk-e, vagy pedig egyéb formában biztosítsák a, a bankok a téves lépésekkel szemben a védelmet. Nagyon fontos dolgot vetett fel a, az előadó a jogi szakbizottságban már a koordinátorok ülésén is felmerült, hogyha egy banknak, bankot arra képzünk, kényszerítünk, hogy nagyobb tőkét, alaptőkét halmozzon fel, akkor ennek milyen hatása lesz a hitelezésre, különösen a KKV-knak nyújtott hitelek számára, akik következő lépésként lehet, hogy nem fogják megkapni azt a pénzt, amire szükség, mint például nálam hazámban, vagy pedig ha megkapják, akkor 18 8%-os kamatot kell, hogy figyelj, fizessenek. Ezt is vizsgáljuk a bizottságban, tehát azt nézzük, hogy milyen ö, gördülő hatásai vannak ennek a, a rendelkezésnek, vagy lehetnének. Tudom, hogy Léne úr elnökli a, a, ezt a szakbizottságot, más minőségében is tehát részt vesz. A tanács befejezte erre vonatkozó tárgyalást, és nagyon érdekes volt, hogy általában a tanácssal és a bizottsággal egyfajta, a tanács és a bizottság egyfajta tandemben eh, jár az ilyen tárgyalásoknál, de most a bizottság nagyon izgatottan várja, hogy milyen megoldásra jutott a tanács, amely előrébb jár. A parlament viszont azt mondta, hogy fontos, hogy kellő időt eh, fordítsunk először is a jogi bizottságban, hogy megfelelő gondossággal vizsgálja végig ezt a kérdést, hiszen fontos kérdés. Nagyon érdekli a lakosságot és az európai lakosságot is. Örülök, hogy együttműködhetem ebben a kérdésben a szakbizottsággal. Köszönöm. Allora, eh, una discussione, ci sono interventi. Jó. Ki szeretne még hozzászólni? Úgy látom, nincs más. Akkor nem is kell válaszolni, talán. A következő napi rendi pontunk a 9-es. És Léne úrhoz fordulok. Köszönöm szépen, Berlinger kollega. Itt eh, Diana Wallis előad, jelentéséről van szó. Uh, thank you very much, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Lesznek valószínűleg olyan kollégák, akik tudják, hogy az előző parlamenti ciklusban elég sok ideig foglalkoztunk az úgynevezett Róma 2-es rendelettel, amely a szerződésen kívüli kötelmi viszonyok alkalmazandó jogról szólt. Gyakorlatilag olyasmivel, ami nem szerződés. A Brüsszel egyhez kapcsolódó eszközről van szó, ami arra a kérdésre válaszol, amely közvetlen ö, ö, igazságszolgáltatási körzetbe tartozik, a kettő pedig az Európai Uniós ö, bíróságoknak. Az egyik kérdés, amivel a Róma 2-ben foglalkozni kellett volna, és ez benne volt az eredeti bizottsági javaslatban, az olyan jogszabály volt, amely a különböző magánszféra megsértése, vagy a személyiség megsértésével foglalkozik. Ez rendkívül nehéz területnek bizonyult, nagyon nehéz volt a tagállamok számára a tanácson belül, mert nem sikerült semmiféle következtetése jutniuk. És a bizottság úgy döntött, hogy kiszáll a javaslattal a tárgyalásból. Mi úgy éreztük a parlamentnél, hogy ez rendkívül szomorú dolog, mert nagyon sok munka eredményeképpen olyan konszenzusra jutottunk, ami nagyon nehéz kompromisszumot jelentett, amelyel minden fél egyetért. Egyszerűen a következőről van szó. Ez a sajtószabadságra is vonatkozik, de alapvetően a rendes szabály, amit a Róma 2 alatt vártunk volna, az az, hogyha valaki ö, ilyennek, ilyen problémával kell, hogy szembenézzen, akkor abban az országban ö, ö, alkalmazott jogot kell használni, ahol ö, a, az illető állandó ö, lakóhelyen rendelkezik. A sajtó viszont úgy érezte, hogy a szerkesztői jogokkal ö, rendelkező országban kellene ezt a jogot alkalmazni. Aztán végül is kompromisszumot találtunk, és a kettőt megpróbáltuk összekapcsolni úgy, hogy azt mondtuk, hogy jó, általában alapul azt a jogot kell venni, ahol a legnagyobb károsodást okozták, vagy kárt okozták, de ha nem, mivel ez lehet, hogy nehézségekbe ütközik, főleg akkor, amikor egyre újabb és újabb médiákat használunk, mint például az internetet, és nem világos, hogy gyakorlatilag a törvény ö, melyik szférájában került ö, ö, a legtöbb ok. Úgyhogy végül is nagyon sok vita után sikerült kompromisszumot kötni, nagyon sok érdekeltséget vettünk figyelembe, de ugyanakkor megpróbáltuk a megfelelő egyensúlyt is kialakítani, hogy az érdekeltek védelmét képviselhessük. De sajnos ez egy szomorú történet, mert nem működött, a tanács nem egy- egyezett ebbe, de a a parlament az egyeztetési eljárás során viszont ragaszkodott ahhoz, hogy a jognak ezt a területét ne hagyjuk joghézagnak. Vissza kell majd térni rá. Ebből a szempontból a bizottságnak az volt a feladata, hogy készítsen egy tanulmányt. Ez a tanulmány most rendelkezésre áll, jó vaskos anyag ez, és összehasonlító tanulmányt tartalmaz, különböző tagállamokat vet össze, és ugyanakkor megpróbálja azt is előre vetíteni, hogy hogyan lehetne orvosolni ezt a joghézagot a jogalkotás ezen konkrét területén. De ugyanakkor tudomásul veszi azt is, hogy mennyi nehézséggel kellett szembenézni, mert voltak mellette és ellene szólók, amiket össze kellett, akiket össze kellett valahogy egyeztetni. De a tanulmányból végül is az a konklúzió derül ki, hogy nem szabad joghézagot hagynunk. Mindenképpen időt, teret kell hagynunk ennek megoldására. Még annyit szeretnék elmondani, hogy miért hiszem azt, hogy meg kell oldanunk ezt a problémát. Nem csak azok számára, akik ilyen ö, esetek áldozatai lehetnek, hanem a sajtó miatt is. Én olyan országból származom, olyan országot képviselek, és egy bizonyos fokig elnézést kell kérnem, hogy ezt hozom fel példának, ahol rendkívül um, elkövető barát jogszabályok léteznek. Legyenek újságok, új médiák, amelyek a brit bíróságok előtt aggasztó módon eléggé magas szintű károkat okozhatnak. A Brüsszel egy, a Róma 2 célja pontosan az volt, hogy ezt elkerüljük, hogy ne válogathassanak. Ezért érzem úgy, hogy bármilyen kemény dió ez, bármilyen nehezen megoldható a tagállamok számára, mindenképpen meg kell próbálnunk megoldást találni. Úgyhogy most azt szeretném, hogyha még több időt fordíthatnék erre a tanulmányra, szeretnék találkozni a szerzőivel is, mert pont oda fogok látogatni, ahol az egyetem található, és Valószínűleg januárban egy munkadokumentumot készítenék, és szeretnék egy meghallgatást is ebben a témában. És akkor fogalmaznám meg a javaslataimat. Azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos, hogy Szefka úrral szorosan együttműködjünk a Brüsszel 1 és a Róma 2 vonatkozásában ezen a területen. Ugyanis El kell dönteni, hogy milyen jogot alkalmazunk, mert különben óriási kavarodás alakul ki. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. Elnök, köszönöm szépen. Ali McCarthy. McCarthy. Köszönöm szépen. Csak támogatni szerettem volna a az előadót, mert teljesen világos, hogy nem hagyhatunk itt jó kézagot. Úgy gondolom, hogy számunkra itt a szakbizottságban rendkívül politikai jellegű témáról van szó, de ugyanakkor a sajtószabadság, illetve az egyének magánszférájának védelme közötti egyensúly kialakításáról is van szó. Van egy cikk az Egyesült Királyság egyik újságjában, az amerikai újságokról, pontosan ilyen témában, mert azt mondják, hogy a 200 angol újságot nem akarják felhasználni, mert nem akarnak bíróság elé kerülni, és több millió dollárt fizetni büntetésben. Itt vannak ezek a hollywoodi ö, új ö, hírességek, aki 274-szer olvasta csak az interneten, de szeretne mégis valamit lépni. De ezt nem akarják lehetővé tenni, hogy az Egyesült Királyságban az olvasók hozzáférhessenek. Úgyhogy hát igazándiból ilyen cenzúra alakul ki, hogyha ezt tesszük, és több millió dolláros perek is követhetik ezt. És a vállalatok mondhatják azt, hogy szűrni akarjuk a mindenféle információt, és bár tudjuk, hogy ez ugye a magánszféra megsértése, hogy milyen tartalomhoz lehet hozzáférni, milyen információhoz, hát sok itt a tennivaló, úgyhogy szeretném az előadót arra ösztönözni, hogy ha lehet, akkor minél jobban vizsgálja meg ezt a témát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez valóban egy olyan, mint az esti ima a templomban, de hát még Stojanov kollega kért szót. Благодаря ви, господин председателю. Смятам, че този въпрос е изключително важен. Köszönöm elnök úr a szót. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos jogi szempontból. Mindannyian tudjuk jól, hogy bizonyos szabadságjogok, mint az információhoz való jog, a szólásszabadságjog és a, az információhoz való hozzáférés jog nem korlátozhat egyéb szabadságjogokat, mint az egyén méltóságához való jogát. A sajtó szabadsága felbecsülhetetlen a demokrácia fejlődésének történetében, de őszintén szólva, gyakran fordul elő azért, hogy a média átlép egy olyan vonalat, átlépi azt a határt, amit nem kéne, és amit közreadnak, az bizony hitelrontás, vagy az egyén érdekeit sérthetik. Törvényalkotóként újra kellene határoznunk a munkánk alapelvét. Mindenkinek abban a helyzetben kéne lennie, hogy bírósághoz fordulhasson ilyen esetben, és akkor döntse el a bíróság, hogy volt-e sérelem vagy sem. Чина, свободата на словото, с цел да бъдат защитени. És, hogy meg, és ítélje meg a bíróság, hogy a szólásszabadság korlátozhatatlansága miatt nem kellene őt valamilyen módon kártéríteni. Tehát a jogba, a törvényekbe valami olyan nyelvezetet kellene bevezetni, amivel belátható, hogy a bíróság nem, nem fogalmazhatunk meg, elnézést, nem fogalmazhatunk meg olyan nyelvezetet, amivel behatároljuk, hogy a bíróság hogyan hozza meg ítéletét. Nem. A bíróságokra, mind az igazság őrére és biztosítójára kell támaszkodnunk. Minden esetben a, legyen az az egyéni méltósághoz való jog, vagy pedig a, a sajtószabadság. Danke. Köszönöm meghallgatás lesz, és azt elő is készítjük. Jó. Akkor pedig most a tízes napi rendi pont. Gáló kollega nő holnap délelőtt tartja ezt meg, elhalasztottuk. Akkor az EPSZ-óra térjünk most rá, a 11-es pontra, rövid lesz. Nem igazán politikai háttere van ennek az egésznek, arról van szó, hogy a parlament közigazgatási háttere vonatkozásában megkerestek, elégedetlenség van a tekintetben, hogy az EPSO hogy kezeli e ház igényeit. Volt egy jelentés is, vagy érdemes lenne talán ezt a jelentésben megvizsgálni, volt vita a Kokobu val is e tekintetben, ezt úgy kívánjuk kezelni, hogy a címet módosítjuk, melynek értelmében ténylegesen a személyzeti szabályzatról van szó, ténylegesen olyan dologról, ami a mi szakbizottságunkat érinti, és éppen ezért egy jelentést kellene elkészíteni ügyben Kérdésük van ezzel kapcsolatban. Az idő elszaladt, úgyhogy kérem, mi is haladjunk gyorsan. Általános megjegyzésem lenne még. A koordinátorok ülésére talán nincs szükség fél órára, éppen ezért talán kicsit gyorsabban lezavarhatnánk ezt az egészet. A bizottság azt kérte, hogy a 12-es pontot a mikrotársaságok, mikrovállalkozások témáját mindenképpen beszéljük még ma meg, hiszen a bizottság előkészített egy előadást ezzel kapcsolatban, hogy meg is kívánnak tám, meg is kívánnak osztani velünk. Utána aztán rátérhetünk az in-kamera témákra. Nézzük akkor a 12-es pontot. A mikrovállalkozásokról van szó. Nem akarok itt hosszas bevezetőt tartani ezzel a kapcsolatban. Meg kell ezt vitatnunk majd még mindenképpen a későbbiek során részletesebben. Különböző vélemények vannak olyanok, amelyek a legutóbbi parlamenti ciklusban nem voltak még annyira részleteivel kialakítottak. Mindez abból származik, hogy az érintettek és az érdekeltek, most nem negatívan mondom ezt, hanem teljesen semlegesen, kicsit megerősítették a tevékenységüket, több javaslat született, különböző aspektusok erősebben megjelentek. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ezt az egészet kicsit részletesebben meg kellene vitatnunk, és ehhez megfelelő időre is van szükség. Én már kompromisszumos javaslatokat benyújtottam, ezeket megvizsgálhatnánk a további továbbjárás szempontjából. Mindenképpen észszerű lenne a hatásvizsgálattal is foglalkoznunk. A gazdasági szakbizottság ülésén megemlítésre került ugyanis az, hogy a hatásvizsgálat nem kielégítő, és hogy bizonyos kérdések további vizsgálatára lenne szükség. Nem vagyok alapjávéve ez ellen, én is azt támogatom, hogy a megfelelő hatásvizsgálat szükséges. A bizottság azonban részletes hatásvizsgálatot nyújtott be. A kritikusoknak éppen ezért azt szeretném mondani, hogy fogalmazzák meg konkrétan, pontosan, hogy mi az, amit még egy kiegészített hatásvizsgálatban látni szeretnének. Amennyiben erre sor kerül, úgy a koordinátorok határozatával további felülvizsgálatra bocsáthatjuk az anyagot, ezzel részben valami megbeszélési időt is nyernénk, valamint az ismereteink is bővülnének. Éppen ezért arra szeretném ösztönözni a kollégákat, hogy kicsit konkrétabban fogalmazzanak, mit gondolnak, hogy mi kellene, hogy belekerüljön egy még részletesebb hatásvizsgálatba. A javaslatom az lenne, hogy hallgassuk meg a bizottságot, ismertesse a javaslatot, hogy Ugyan a parlament ezt egyhangulag elfogadta, mégiscsak benyújtották ezt a jelentést. Tessék a bizottsági szót át. Uh, uh, köszönöm, elnök úr. Ne aggódjanak, csak 45 perces lesz az előadásom, úgyhogy rövid leszek. Mindenesetre nagyon köszönöm, hogy sok időt szántak rám, hogy a javaslatra kitérjek, mert nagyon sok a plegyka ezzel kapcsolatban, úgyhogy fontos tényleg, hogy ezeket a, a dolgokat tisztázzuk. Ahogy helyesen említette, nagyon sokat beszélnek a mikrotársaságokról, amióta megszületett a javaslat. De a hatástanulmány óta már nem az a kérdés, hogy az ember hiszi vagy nem hiszi. Néha fontos, hogy az ember meggyőzze az embereket erről, arról és a fordítottjáról. Végül is a lényeg számunkra az, hogy hiszék, higgyék-e azt, hogy helyi, regionális szinten érjenek el a vállalatokhoz, vagy pedig az a véleményük, hogy innen Brüsszelből kell szabályozni mindent. Erről kell dönteniük egyénileg. Először is azt gondolom fontos, hogy tudjuk, hogy miről is beszélünk, amikor mikrotársaságokat emlegetünk. Remélem el tudják olvasni a vetített képet, de itt tényleg nagyon kis vállalkozásokról van szó, a legtöbb olyan ilyen vállalatnak nincsen európai számviteli kötelezettsége. 8-9-10 emberből álló kis vállalatok, olyan vállalkozások, amelyek tényleg közel vannak hozzánk, és sokszor csak kezdő cégekről van szó, amelyeknek rengeteg szabályzóval kell megbirkózniuk, erről már hallottunk korábban. A tulajdonos szervezi a munkát olyan információ alapján, amit minden nap kap. Nincs szüksége komplikált jelentési rendszerekre. Tudja, hogy hogy mennek a dolgok. Ismeri a vevőit. Tudja azt, hogy mennyit tud hozni a cége, ezt ki tudja számolni. Tudja az eszközei értékét. Általában vállalkozókról van szó, és tudják, hogy hogyan kell az üzletet vezetniük. Azt viszont kevésbé tudják, hogy milyen adminisztrációs kötelezettségeik vannak, milyen kötelező számviteli ö, kötelezettségeik vannak. Ezek általában túl nagy terhet jelentenek számukra általában kiadják ezt a munkát, mert maguk nem tudják elvégezni, és ez a legnagyobb probléma a nagyon kis cégeknél. Amikor az áfáról van szó, a, a munkavállalók személyi adójáról, stb. stb. Nagyon érzékenyen reagálnak ezekre az administratív terhekre. A második dolog, amiért azt gondoljuk, hogy ezek az irányelvek problematikusak, a következő. Olyan 30 évesek már ezek az irányelvek, akkoriban másképp gondolkodtak az emberek. A cél az irányelvekkel a nagy vállalatok megcélzása volt. És azt gondolták, hogy ami jó a nagyvállalatokra, az mindenkinek jó. Nem igazán sokat gondolkodtak ezen. És persze most már megváltozott a helyzet. Tényleg úgy gondoljuk, hogy a kisvállalatok az elsők. És amikor ezt tesszük, a következőt látjuk. Azt hangsúlyoznom kell, hogy ezek nagyon régi irányelvek, 30 évesek, nagyon sok olyan elvárás fogalmazódik meg bennük, amely már amelyek abszolút nem kapcsolódnak már a valós világhoz jogi kötelezettségekkel ruházák fel ezeket a vállalatokat, de gazdasági szempontból sokszor ennek semmi értelme, és ezt hangsúlyoznunk kell. Ahogy már említettem, minél kisebb a cég, annál rosszabb a helyzet, annál nagyobb a teher. Abszolút aránytalan a legkisebb vállalatokon. Következőn grafikonon is lehet ezt látni, azt mutatja, hogy hogyan hat a kisvállalatokra az adminisztratív teher. Egyértelmű, hogy a legkisebb vállalatokra nehezedik arányosan a legnagyobb teher. Ez teljesen logikus, mert vannak olyan elvárások, amelyek teljesen függetlenül a, a vállalat méretétől mindenkire kötelezőek. Két évvel ezelőtt kért a bizottság egy olyan jelentést, amelynek középpontjában ez áll. Az irányelv elvárásaiból sok minden semmi előnyt nem jelent. Nagyon sok, a, ö, nagyon sok más ö, húz hasznot ebből, például a részvényesek, stb. stb. Miért olyan fontosak a kisvállalatok? Két oknál fogva talán, nagyon sok más oknál fogva is, de alapvetően azért, mert ritkán fordul elő, hogy ezek a kisvállalatok külső beruházókkal rendelkeznének. Legtöbbször családi vállalkozásokról van szó. Tehát ez fontos, amit hangsúlyoznunk kell. A másik pedig az, hogy a külső érintettek, akik például bankok információt kell, hogy kapjanak tőlük, sokkal gyorsabban kapják meg más forrásokból. Főleg a bankok. Azt hiszem, rá kell döbbenniük arra, hogy a bankok nagyon kismértékben használják a számlát, ennek kiderítésére inkább közvetlenül felveszik a kapcsolatot a menedzserrel, hogy a részleteket megtudják. A következő dián látható, hogy a bankok fő célja, és ezt tapasztaltuk a válság idején, hogy védjék a klienseiket, hogy visszakapják a pénzüket. A kisvállalatok nál személyes garanciákat kérnek. Talán ami még fontosabb a bank számára, a vállalat korábbi hitel ö, helyzete, hogy a korábbi hiteleit visszafizette. Aztán ugye közvetlenül hozzá lehet férni az információhoz, bármihez hozzáférhetnek, a kötelező elvárásokhoz ennek semmi köze. Ott vannak a tranzakciók például, megnézik a mérleget, a cash flow-t. Ebből teljes mértékben levonhatják a következtetés, hogy egészséges a vállalkozás, avagy sem. Mindjárt kész vagyok, elnök úr. Nagyon sok bankkal tárgyaltunk. Összességében sokkal előremutatóbb információra van szükségük. A számlára, a pénzügyi beszámolóra, nem pedig visszatekintésre. Hogy az elkövetkezendő 3, 6, 9, 12 hónap alatt hogyan fog működni a vállalat? Mondjuk az egy évvel később rendelkezésre bocsátott információk már nem olyan hasznosak. Következő dián azt láthatjuk, hogy megpróbáltuk azt is felmérni, hogy a számlák milyen fontosak a, a hatóságok számára. Az adózás sokszor felmerült. Ez a javaslat nem érinti a, az adózást. Minden tagállam a továbbiakban is önálló lesz ezen a téren. ezek továbbra is megmaradnak, mert ugye a vállalatnak be kell fizetni az adóját. A mikrotársaságok vonatkozásában is igaz ez. Statisztikai irodák. Igaz. Ezek a kötelező ö, ö, számviteli információk alapján ö, jutottak hozzá ahhoz, amit tudni akartak. De elképzelhető, hogy alternatív forrásokhoz is fordulnak például ezt úgynevezett tax accountot, amit az adózás vonatkozásában említettünk, vagy az internetet, hiszen modern időket élünk. Nagyon sok módja van ennek. Összességében tehát úgy látjuk, hogy egyáltalán nem ö, lenne rossz, hogyha a mikrotársaságokra nem vonatkozna ez az irányelv. A javaslatunk ugyanis arra irányul, hogy a felhasználók új igényeinek feleljünk meg. A bizottságnál úgy gondoljuk, hogy nem szabad olyan illóziókba ringatni magunkat, hogy ezt Brüsszelből tudjuk megoldani. Minden egyes kis vállalkozás helyi, regionális vagy nemzeti szinten tudja leginkább ezt meghatározni, nem föltétlenül Brüsszelből. Úgyhogy azt szeretnénk, hogyha lehetőséget teremthetnénk nemzeti szintű feltételrendszer kialakítására, hogy ne kelljen harmonizált számvitelnek megfelelni ezeknek a vállalkozásoknak egész Európában. Hogyha ez egy tagállam rugalmas, akkor tényleg csak azt várhat, várja el a cégeitől, amire tényleg szükség van. És így a fölösleges adminisztrációtól meg lehet szabadulni, és a bürokráciától is. Sok a félreértés a javaslattal kapcsolatban. Először is. Nem akarjuk a könyvelést ö, megszüntetni. Minden országban erre szükség van. Ráadásul az ÁFA, a vállalati adózási szabályok értelmében még mindig szükség lesz erre rendszeresen. Másodszorban ez a javaslat hatástanulmányunként készült, 70 oldalas anyagban, tanulmányok, különböző források kerültek felhasználásra, négy éven keresztül konzultációt folytattunk az interneten, interjú, meginterjú voltuk az érintetteket, munkacsoportokat, kis- és középvállalkozásokat, úgyhogy rendkívül intenzív volt ez a folyamat, és minden egyes opciót figyelembe vettünk a javaslat megfogalmazásakor. Gondolom más témákkal is kell foglalkoznunk, de kérem olvassák el. Egyáltalán nem tökéletes nyilván, hiszen felmérésről van szó, hatástanulmányról, nem matematikai pontosságú anyagról. Megpróbáltuk a lehető legjobb tudásunk szerint felmérni azt, hogy milyen hatással járhat, milyen pro és kontra sorakoztatható fel mellette, illetve ellene végezetül. Nem akartuk megakadályozni azt, hogy bármely tagállam is a jelenlegi számvételi irányelvnek megfelelően járjon el. Ez egy lehetőség. Hogyha szerintük továbbra is ez a legmegfelelőbb módszer, akkor legyen. De ha valaki más szeretne, úgy gondoljuk a bizottságnál, hogy nem szabad megakadályoznunk őket ebben. Végezetül nagyon nehéz felmérni a következőt, mert ugye két év múlva, hogy hány kisvállalat lesz, ezt nagyon nehéz megjósolni tanulmány alapján 5 egész valahány millió kisvállalatot állapítottunk meg. És azt próbáltuk megvizsgálni, hogy milyen előnyei lennének annak, hogyha ezeket a terheket levennénk a vállókról. De próbáltunk approximatíve megállapítani összegeket, ami 6 milliárd évente de ez is csak egy olyan satszolt érték. Ezen kívül különbséget kell tenni a teher és a költség között. A teher az az, amiért fizetni kell, de az ember nem akarja. A költség viszont hogyha például valamilyen ö, számviteli szakértőre költi az ember, ez ö, olyan költség, ami végül is jól ö, megtérül hosszú távon. Második dolog, nagyon fontos a bizottság számára az időzítés. A javaslat nem véletlenül a válság kellős közepén született. Úgy gondoljuk, hogy be lehet vezetni, és az önök támogatásával gyorsan, ha felülvizsgáljuk az irányelveket általánosságban, és nagyon sokan úgy gondolják, hogy így lenne könnyebb az életünk. A következő biztosra persze meg kell még vitatnunk ezt. A következő irányelvi javaslat valamikor 2011-re kerül kell. De hogyha a parlamentnek és a tanácsnak egymással kell megvitatnia, akkor az legalább két év. Tehát 2015-nél előbb semmiképpen. Ez a javaslat viszont egy nagyon gyors megoldás lenne, hogyha az összes véleményt meg kell várnunk, akkor az legalább 5 évig el fog húzódni. Megvitattuk ezt a javaslatot nagyon sok Európa érintettel. 2007-ben közös konzultáció volt, aztán volt egy magas szintű független érintetteket összegyűjtő csoport, Stöber úrra elnökletével nagyon sok tagállam támogatta, Léne úr ön is, Sőt, tavaly december 18-án kértek fel minket a javaslat elkészítésére. Végül pedig azt hiszem a legfontosabb az, hogy az kisvállalkozások, illetve az iparág is, például a Business Europe, nagyon sok cég, bank, nagyon sok fontos ö, tagállami ö, vállalkozói szövetség, ö, az Egyesült Királyságból, Németországból, a Párizsi ö, iparkamara például ö, támogatta a javaslatot, le is fordították franciára, és támogatták. Azt gondolták, hogy ö, nagyon sokat lehetne megtakarítani vele, és ö, nagyon jó hatással lenne a számvitel minőségére. Azt hiszem nagyon fontos ez, hogy a kereskedelmi kamarának ez volt a véleménye Párizsban. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm a bizottságnak. Nem tudom, van-e megjegyzésük, kérdésük. Tessék! Nagyon köszönöm, elnök úr. Köszönöm a prezentációt. Nagyon jól beleillik ez azon témák körébe, amit itt is megvitatunk, és amivel Stoiber úr magas szintű munkacsoportja is foglalkozik. Látható, hogy támogatjuk ezt a javaslatot, támogatjuk azt, hogy a bürokratikus terhek csökkenjenek, különösen a KKV-k számára. Én magam is támogatom ezt, tehát minél gyorsabban, annál jobb, bár meg kell, hogy állapítsuk, hogy csak 2000 2015-ben takaríthatnának meg valamit is ezek a kis cégek az új szabályok tükrében. Másik oldalról kicsit aggályosnak tartom azt, hogy a kkv kat eddig ilyen terhekkel sújtottuk. Az elmúlt években és a tavalyi évben nagyon sok milliárd eurót elpazaroltunk. Ez is jól mutatja azt, hogy mennyibe is kerül a brüsszeli bürokrácia ezek a milliárdos veszteségek azt mutatják, hogy gyors fellépésre van szükség. Másik oldalról látnunk kell azt is, hogy folyamatosan korlátokat és akadályokat alakítunk ki. Az idő szalad, ahogy Léne úr is elmondta, tenni kell valamit, mivel az egész európai gazdaság KKV-kra támaszkodik. Éppen ezért szükség van az ilyen jellegű kezdeményezésekre. Mindenképpen köszönöm szépen. Nő. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönöm a bizottságnak a beszámolót. Mondna néhány megjegyzésem. Azt gondolom, mindannyian egyetértünk abban, hogy a cél az egyszerűsítés a számviteli szabályok terén az összes európai vállalkozásra mi az oka ennek? A bizottság képviselő is elmondta, a jelenleg irányelvek, a négyes, hetes irányelvek 30 évesek. A gazdasági világ sokat fejlődött azóta. Másrészt ezeket az irányelveket már többször módosították, átalakították, ami azt jelenti, hogy úgy néz ez ki, mint a rétes tészta annyi rétegből áll, úgyhogy egyszerűsítésre szorul. Itt mindannyian egyetértünk. Ahol eltér a véleményünk, azt gondolom, az a módszer. Mi azt támogatjuk, hogy a számviteli szabályok összességét egyszerűsítsük az összes vállalat számára. A bizottság viszont 2015-re, ami mi ugyanúgy gondoltuk, hogy ez gyorsabban fog menni, de mindegy. Én úgy gondolom, hogy arra van szükség a vállalatok számára, hogy hosszú távon átlátható legyen mindegy, minden. A vállalat életében 5 év nem olyan hosszú. És hogyha szabályokat változtatunk, vagy megint változtatunk öt év múlva, akkor még komplikáltabbá tesszük a helyzetet. Másrészt, a mentesség kérdése, és a javaslat, ami elhangzott a mai napon ezzel kapcsolatban, nem igazán ö, tűnik számunkra igazságosnak. Sőt, egyáltalán nem is egyszerűsíti a helyzetet ellenkezőleg. Végül a mikrotársaságokra való korlátozás ennek az egyszerűsítésnek. A kevesebb, mint 10 főt alkalmaztató cég a legnagyobb része azoknak a cégeknek, amelyek Európában találhatók. De a 10 fő az már középvállalkozás kategória, nem pedig mikro egy olyan pék, aki tíz fizetett alkalmazottal dolgozik, már nem kicsi. Az egymillió eurós ö, ö, forgalom sem mikrotársaságot mutat. Tehát az egyszerűsítés célja sokkal szélesebb körű, és túl sok céget vesz egy kalap alá, Úgyhogy ez a verseny torzulásához vezetne, és óriási különbséget alakítanak ki a vállalatok között. Főleg azért, mert a státusz alapján lesznek olyanok, amelyeknek nem lesz lehetősége erre a választásra, főleg azok, akik nem vállalatként, hanem kézműves kategóriában tevékenykednek. Úgyhogy azt kérjük, hogy teljes mértékben ö, vizsgáljuk felül az irányelvet, ö, tekintsünk el ettől a javaslattól, egy hatástalományt készítve, amely az összes következményt megvizsgálja mindenféle hitelhez való hozzáférés és, és egyéb szempontjából. jobban meghatározva, pontosítva azt, hogy mit is értünk mikrotársaságok alatt. Köszönöm szépen. Szükséghelyzetben vagyunk. Mivel szorít az idő, négy hozzászólás van még, azonban rá kellene térnünk már a következő napirendre, napirendi pontra is időközben. Eljárhatnánk úgy, hogy mindenki, aki hozzá akar szólni, csak egy percben tegye, különben el kell halasztanunk az egész ö, megbeszélést. A Elnök úr, a véleményemet már elmondtam egy korábbi vitában. De kicsit más ö, ö, megközelítést alkalmaztam, mint a, a bizottság képviselője. Ma annyit mondanék mindössze, hogy Léne úr módosítói helyes irányba haladnak. A különböző módosító indítványok az egyes megközelítéseket szerintem figyelembe veszik. Éppen ezért nagyon jó konszenzus alapot jelentenek. Köszönöm. Grazie. La Regner. Köszönöm szépen. Wegner kolléganő. A kérés nélkül is röviden fogalmaztam volna, Veszik úr már nagyon sok megjegyzésemre figyelemmel volt. Az egyes megfogalmazások itt nagyon csábítóan hangzanak, vannak azonban aggájaim ezekkel kapcsolatban, hiszen elképzelhetőnek tartom azt, hogy a bürokrácia csökkentési cél nem kerül elérésre, hanem az egész fordítva sülhet el. Előállhat ugye az is, hogy pontosan azok a kis, hogy a kis cégek, ha mennyiben hitelt szeretnének felvenni, úgy más dokumentumot kell, hogy benyújtsanak, éppen ezért egyelő játékteret kell biztosítani, nem szabad, hogy máshogy süljön el az egész. Köszönöm. Elnök. Köszönöm. Kolléga, Köszönöm, elnök úr. Nem vagyok az önök szakbizottságának a tagja. A gazdasági és monetáris bizottságban dolgoztam, és Léne kollégával így kerültem kapcsolatba a munka során az ECON szakbizottság véleménye az volt, hogy nem érjük el az eredeti célt. A bizottságtól mást kértünk. Amit kértünk, az az, hogy az irányelv keretében külön szabályozásban a mikrovállalkozásokkal foglalkozzon. Azt vizsgálja meg, hogy velük mi történik, és hogyan lehet az ő dokumentumaikat, illetve papíralapú kötelezettségeiket egyszerűsíteni. Nagyon nagy probléma, hogyha különböző tagállamokban eltérő követelmények vannak. Ez az egyik. A másik pedig azt kértük, hogy biztosítsák azt, hogy mindaz, amire a kisvállalkozásoknak szüksége van, határozzák meg. Mi az, amit mindenképpen biztosítani kell? az emberek éves, az, az éves beszámoló az egy kiváló eszköz. Ha ezt megszüntetjük, akkor épp a kisvállalkozások számára sokkal nehéb, nehezebb lesz adatokat gyűjteni, azaz az administratív terhek növekednek a helyet, hogy csökkennének. Nagyon hiányzik ez, hiányzott ez a gondolat a bizottság. Még hadd mondjak, elnök úr, abszolút kellemetlen az, hogy egy sajtókonferencián a biztos azt mondja, hogy a Gazdasági és Monetáris Bizottság belga módosító alapján határozott így. Én véletlenül belga vagyok, és véletlenül én voltam az előadója ennek a kérdésnek. Úgy gondolom, nem szabad, hogy egy német biztos nekem mondja meg, hogy Belgiumban mi nem jó. Úgyhogy szeretném, hogyha a, bizt- a bizottságnak ezt mondja. Ezt nem az én biztosan mondta, hanem meg Krívi úr mondta. Nem tudom, hogy ki mondta, minden esetre egy sajtókonferencián egy biztos azt mondta, hogy ez egy ilyen belga módosító, úgyhogy majd utólag azt átgondoljuk. Hogyha 33-8 arányban az Ekon bizottság ezt a véleményt ne támogatta volna, meg nem a nemzetisége alapján, akkor, akkor sem vált, válnám azt el, hogy egy biztos így beszéljen. Ah, egy percben. Még keves, még rövidebb alatt is elintézem. A fő aggályom az, és szerintem ez az alapvető probléma az egészben, hogy egy egyszemélyes vállalkozás és egy tíz főt foglalkoztató vállalkozás között hatalmas különbség van. Ezt figyelembe kellene vennünk ich, habe ja gesagt, wir diskutieren, das ohnehin an anderer Stelle. Majd máshol ezt megvitatjuk, amikor majd több időnk lesz. Éppen ezért azt javasolnám, hogy térjünk a következő napirendi pontra, ezt pedig vegyük fel a következő ülés napirendjére. A központi kérdés ezügyben a verseny kérdése teljesen más a véleményem mint amit a kolléga elmondott, hiszen egy Müncheni pék számára egy párizsi pék nem konkurencia. Pontosan ott, ahol határon átívelő ügyletekről van szó, és különböző szabályok vannak, ott kell valamit tenni. Véleményem szerint a kompromisszum ezeket megoldja, de ezeket a kérdéseket meg kell még vitatnunk. A hitelhez való hozzáférési érvet sem tartom helyén valónak, hiszen aki hitelért folyamodik, annak így is úgy is be kell nyújtani ezt vagy azt a dokumentumot. De el tudom képzelni azt is, hogy e- ezek a mikrovállalkozások most akarnak részben hitelt felvenni. Bizonyos befektetésekre szükségük lehet. Persze ilyen feltételeknek akkor meg fel megfelelniük, amikor hitelt akarnak felvenni, de nem minden esetben, amikor nincs, nincs szükség pénzre. Ami a minimum standardokat illeti, az a kompromisszumban szerepel. Nem volt elég időnk ezt megvitatni, majd máskor visszatérünk még erre. Köszönöm minden esetre a hozzászólásaikat, köszönöm a bizottságnak is a jelenlétét. Én is úgy gondolom, hogy itt nem belga kérésről van szó. Én is ott voltam a gazdasági bizottság ülésén, ez volt a fő csapása a véleménynek. Persze a biztos fogalmaz úgy, ahogy akar, de lehet, hogy nem a legjobb következtetést vonta le. Köszönöm. Rendben, akkor átveszem az elnöklést. In camera, meeting, ülés, zárt ülés. Úgyhogy kérem azokat, akiknek nem égetően fontos, hogy itt maradjanak, azok most menjenek el.